Colleagues, first of all, Happy New Year to... Kedves kollégák, először is mindenkinek boldog új évet kívánok, akinek még nem kívántam volna. Boldog új évet a dolgozóinknak, a tolmácsoknak is. Először is kérem, hogy fogadjuk el a napi rendtervezetet. Mindenki egyetért, köszönöm szépen. Aztán november 25-26-os jegyzőkönyv elfogadása, Kiváló, köszönöm szépen. A ma délelőtti feladatunk a negyedes 2 akcióprogram a belvízi szállítás támogatása érdekében egy mini meghallgatást szerveztünk. Szeretném emlékeztetni a kollégákat arra itt a pódiumon, hogy a tagok mennyire lelkesek a meghallgatások miatt, és miért szoktunk meghallgatásokat szervezni, szakértőket hívni a meghallgatásokra. Ez egyik ö, ö, gyengeségünk, ha mondhatom ezt, az, hogy hogyan működnek ezek a meghallgatások, de hát remélem, hogy azért majd több képviselő meg fog érkezni. volt Voltman asszony, az előadó elnézést kér a Két panelból áll a mai meghallgatás az első. Az optimális integrációja a belvízi hajózásnak. A második rész, második panel pedig a modern belvízi hajózás, foglalkozik. Négy szakértőt fogunk meghallgatni. Minden szakértő 6 percet kap a prezentációjához, ezt követően kérdések és válaszok lesznek. Remélhetőleg lesznek kérdések a képviselők részéről. Mielőtt húznám az időt, meg is kezdjük a meghallgatást. Az első részt optimális belvízi hajózási integráció. Nem, elnézést. Európai Bizottság is itt van. Mindig elfeledkezem az Európai Bizottságról. Valójában a DG Move részéről. Ki is van itt? Bizottság. Önél szó. Good morning, ladies and gentlemen. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Szeretném megköszönni az Európai Parlamentnek, hogy megszervezte ezt a megbeszélést, hiszen a belvízi hajózás nagyon lényeges. Örülünk, hogy itt lehetünk önökkel, és részt vehetünk a szakértői meghallgatáson. Egészen röviden Szeretnénk bemutatni az új programunkat. Ez a második inkarnációja a Nayadesnek. Öt területet tudunk megkülönböztetni. A dolog lényege pedig az, hogy minden kire koncentráljunk, bizonyos akciókkal, amelyektől azonban nagy hatást várunk. Akcióorientált a programunk, és kérem, ne értsék félre a programot, hiszen itt csak két jogalkotási javaslat van előttük. Igazából ez csak a kezdet. Mindenképpen jobban kell felhasználnunk a tartalék alapokat a válság miatt ez most különösen lényeges. A másik akciónk pedig egy előkészítő jellegű, hogy az új kormányzási sémát jobban használjuk, de sokkal több intézkedésről van szó, és a minőségre szeretnénk koncentrálni a következő hat területen. Infrastruktúra, innováció, piacok, környezet, munkahelyek, eh, multimodális integráció. És konkrét eh, akciókat is sorolunk ehhez a hat területhez. Ami az infrastruktúrát illeti, amely természetesen eh, a jó működés előfeltétele, azt javasoljuk, hogy a belvízi hajózás a TEN-T programhoz hozzá legyen rendelve, és utalnék a Horizon 2020-ra is. Ez a szektornak lehetővé teszi, hogy a meglévő Európai Uniós forrásokat megfelelően használjuk. Ezen kívül szeretnénk hosszabb távra is kitekinteni. Úgy szeretnénk profitálni hogy a NIADES részére fenntartott eszközöket maximálisan kihasználjuk. Ami a piac működésére vonatkozik, a belvízi hajózási piac, mindenképpen javítani szeretnénk a piac megfigyelési szolgálatot. Tárgyalásban állunk a szektorral, meghívtuk az érintetteket, hogy tulajdonképpen mire lesz szükség hogy milyen támogatási lehetőségek vannak, hogy fenntartható belvízi hajózás legyen a tenti folyosókon. Ezen kívül a szociális jogalkotást is hangsúlyozzuk. Ez az elkövetkező bizottság egyik prioritása lesz, ami a képesítést, munkahelyeket és egyéb szociális aspektusokat jelent majd a következő bizottság munkájában. Természetesen itt a piacra jutás és a, a személyzet szociális aspektusai is számítanak. Áttekintjük a folyó információs szolgálatokat is, ami azt jelenti, hogy a belső, belvízi hajózás teljes mértékben integrációra kerüljön a multimodális közlekedés tekintetében. Tehát ez azt jelenti, hogy eh, a gyártótól a fogyasztó ajtajáig integrált szállítási lehetőségek legyenek. Ezt eh, természetesen a logisztikával együtt szeretnénk elvégezni. a szektor gazdasági nehézségekkel is küzd, legalábbis a szektor néhány szegmense. Mindenképpen összehangolt fellépésre van szükség annak érdekében, hogy a nehézségeket legyőzzük. Arról van szó, hogy az összes érintett szervezet összefogjon hogy tartós eredményeket érjünk el a belvízi hajózás területén. Innen szeretném üdvözölni a szektor képviselőit, akik eljöttek ma ide hozzánk. Az ágazatnak is lépéseket kell tennie. Többet kell tennie az integráció érdekében. Itt természetesen ez pénzügyi támogatást is jelent igazából csak is akkor lehet az alapokhoz hozzáférni, amennyiben a szektor saját maga is kialakítja a korrekt struktúráját, hogy megkaphassa az alapokat. Két javaslatot teszünk. Ez a két javaslat közül az egyik egy sürgős, éppen ezért nagyon hálásak vagyunk az Európai Parlamentnek, hogy foglalkozik a témával. Itt a tartalék alap megnyitásáról van szó, hogy eh, reagáljunk a válságra, a másik pedig az új kormányzás, amely azért lesz lényeges, hogy elérjük az egységes belvízi hajózási teret az európai kontinensen. Tehát ez azt jelenti, hogy nem csak a Duna, nem csak a Rajna, nem csak az Európai Unió érintett, hanem az egész európai kontinensen szeretnénk integrált belvízi hajózást. Így eh, hatékonyabban tudunk majd fellépni. Ami a jelentéseket illeti, szeretnénk a parlament jelentéstevőinek gratulálni a kiváló munkáért. Vannak megjegyzéseink természetesen, és azt is szorgalmazzuk, hogy minél kevesebb bürokrácia legyen ezen a téren. Azonban ezek inkább részlet kérdések, amelyekkel majd a megfelelő pillanatban foglalkozunk. Összességében azt szeretném elmondani, hogy köszönet önöknek, hogy részt vettek a hosszú konzultációs folyamatban, amelynek az eredménye a NAYADES program publikációja volt. Az elmúlt három évben szorosan együttműködtünk az ágazat képviselőivel. Tavaly jött ki a NAJADES felé munkadokumentum, és most pedig előttünk van a NAJADES program, amely a konzultációnk teste. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen Fili Gotis úrnak. Most pedig szeretném átérni az első réle, részre, amely a, a szállítási externáliák és internalizálás csökkentésére szóló vonatkozó dokumentum, és Eric Stark, az első Stark, aki erről szólni fog, ezt követően Katrin Obszasszony, aki a belvízi kikötők Európai Szövetségének elnökasszonya, Patrick Malcsik, aki a Duna Bizottság főigazgatója, majd Dirk Brook, aki az ETF, az Európai Közlekedési Dolgozók szakszervezetének főtitkára. Hat perces időt tudok minden előadónak biztosítani, úgyhogy meg is adom a szót az első előadónak, Karin Deschepernek. Köszönöm szépen, elnök úr, boldog új évet kívánok én is mindenkinek! A, a belvízi navigáció európai szervezetenek feladata, hogy jobb és fenntarthatóbb mobilitást biztosítson. Nagyon fontos eszköz ez tehát, és a vízi utak nagyon fontos részét teszik ki tevékenységünknek. Nem öncél, hanem valóban forrás lehetőség. A hatékonyabb mobilitáshoz kapcsolódóan fontos, hogyha biztosítjuk a teherszállítmányok megfelelő mobilitását is. Kapacitáskezelés mellett rengeteg egyéb dolgot kell biztosítani ahhoz, hogy a rendszer működjön. Az elmúlt években rengeteg eh, víziszállítási cég szeretne kapcsolódni a beszállítói lánchoz. Elsősorban az látható, hogy új felhasználók jelennek meg, akik még nem ismerik a rendszert. Olyan márkák ezek, amelyeket általában nem is tudunk lát, nem is láthatóak. Új ügyfelek tehát, aki, ami azt is mutatja, hogy az európai gazdaság, az európai ipar is változik. A nehézipar nem teljesen, de jelentős mértékben kezd eltűnni, gondoljanak csak a szén és az acélra. Milyen ható változások vannak az iparban tehát. Éppen ezért azt kell megpróbálni biztosítani, hogy az új szállítmányozók a lehető legnagyobb mértékben kapcsolódni tudjanak a beszállítói lánchoz, és kielégíthetők legyenek az igények. Biztosítani kell ennek során azt, hogy erre vonatkozóan megfelelő rendszer elképzelésünk van. Nem csak a szállítási módozatokra alapozva. A navigációs rendszert is működtetni kell a rendszeren belül, és a rendszeren kívül is. Hogyha a folyosó megközelítést akarjuk érvényesíteni, amelyet önök az Európai Bizottság és Tanácssal együtt terveztek meg, akkor minden szempontot figyelembe kell vennünk. Ennek része az infrastruktúra és a digitális infrastruktúra, az információ megosztás egyaránt. Tudjuk, hogyha a, a teherszállítás konszolidációját kez, összekapcsolni kezdjük, akkor az optimalizálást, együttműködést igényel. Komplexebb tevékenység jogi értelemben is. Éppen ezért a versenyjogot is alaposan meg kell ebből a szempontból vizsgálnunk. De mindemellett azt is biztosítani kell, hogy az a közlekedés által felhasznált energia amely jelenleg rendkívül magas, csökkenthető legyen, és ezzel a szén lenyomat, szén lábnyom is. A külső költségek és az infrastruktúra költségek kapcsán nagyon fontos, hogyha nem mindent együtt vizsgálunk, hanem a, igyekszünk az összes lehetőséget optimálisan kihasználni. A NIADES 2-vel 2014-2020-as időszakra vonatkozó terveket kell megvalósítsuk. A prioritások a, a kemény, a hard infrastruktúra, a, az okos infrastruktúra és a fenntartható szolgáltatások és innovatív technológiák érvényesítése. E házban úgy gondolom csodálatos munkát végeztek a képviselők, önök sikerült az alapvető folyosókba az összes fontos vízi útvonalat bevonni. Maximális társfinanszírozási arányokkal úgy gondolom megoldható a feladat. Rengeteg érett projekt van már a eh, folyamatban, és a társfinanszírozás ösztönző a kormányok többségét arra, hogy valóban a munkát hatékonyan elvégezzék. Politikailag kicsit nehezebb a feladat, éppen ezért nagyon fontos, hogy önök ezt a fajta nyertes-vesztes perspektívát módosítsák, megváltoztassák, és felmutassák annak, hogy a vízi útvonalak mindenki számára a több célú felhasználáson keresztül előnyt, nyertes helyzetet jelenthetnek. Tehát a nyer-nyer helyzet alakulhat ki. Másrészt viszont ami a digitális részre vonatkozik, már megvannak a jogi keretek is. A, a digitális beszállítói hálózattal lehetséges a munka elindítása. Helyes, hogy a TNT és a CEF, mint jogi keret működőképes, nem kell az új irányelven sem változtatni, hogyha sikerülne még a választások előtt hatékonyan elfogadtatni, akkor úgy gondolom tökéletesen teljesíthető a feladat. Köszönöm szépen, Karin. A következő előadó Erich Stark. az Európai Logisztikai Szövetség főigazgatója. Köszönöm szépen, elnök úr, hogyha megengedik, akkor anyanyelvemen beszélnék. ugyan a tréfa kedvéért magammal hoztam angolul az ábráimat. Természetesen a logisztikai vállalatok szempontjából szeretném ezt a kérdésfelvetést megközelíteni. Őket érinti elsősorban a megbeszélésünk mai témája. Természetesen a belvízi hajózást nem különállóan, hanem egy hálózat, egy rendszer integráns részeként kell felfogni. Ezt könnyű kimondani, de hogyha megnézzük az Európai Unión belüli szervezeteket, ugyanúgy, mint a, a régi tartományi parlamentek is a, az, e, a régi egy felosztás szerint működnek, tehát vasúti, közúti és vízi közlekedés szerint oldják meg a problémákat. Ezen túl kellene lépni a három, a kikötők rendkívül fontosak, pontosan az integrált megközelítés miatt. A Duisburgi kikötőben, a Duisportban három új kikötői egységet építettünk meg, amire nagy szükség volt. A konténeres forgalom területén rendkívüli mértékben nőhet a belvízi szállítás. Erre az előttem szóló is utalt. De váltó hidak, átrakó hidak például nehezen megépíthetők. Óriási hátránya ez a rendszernek, hogy a vasúti szállítása nem lehet a az átrakodást biztosítani. Hogyha ez megoldódna, az óriási előrelépés lenne. Hogyha egyszerűen fogalmaznék, akkor úgy gondolom, hogy a Duna és a Rajna közti kapcsolat vicc, hogy nem tudja a lehetőségeihez mértem feladatát ellátni. Ez egy szűk keresztmetszet. Az Európai Bizottság nélkül, az Európai Bizottság ereje energiája nélkül nincs megoldás. Éppen ezért amellett szeretnék még egyszer felszólni, hogy váljon lehetővé az, hogy a konténerszállítást versenyképesen biztosíthassuk az északi tengertől a fekete tengerig. A belvízi hajózási útvonalak és a belvízi szállítás akkor fejlődhet, hogyha hatékony intermodális hálózatba ágyazódik a nem, éppen ezért nem konkurenciaként kell a vízi szállítást felfogni a vasúthoz viszonyítva, hanem annak partnerének kell tekintenünk. Az intermodalitás véleményem szerint kiemelten fontos. Nem csak az egyes közlekedési eszközök szempontjából. Természetesen tudjuk, hogy a különböző közlekedési eszközöknek meg kell teremteni az infrastruktúrális előfeltételeket, de végeredményben az átrakodás a logisztika szempontjából csak az intermodális hálózat lesz működőképes. Ha röviden bemutathatom önöknek a dújsporti hálózatot, baloldalt látják a vasúti hálózatot, ami gyakorlatilag egész Európát lefedi, még Kínát is bekapcsolja, hiszen a legtöbb kínai közvetlen vasúti járat Duisburgból indul. Duisburgból indul. A hálózatot ismerik, de továbbra is az a helyzet, hogy a a vízi hálózatnak kétharmada a rajnán keresztül zajlik, ami még a 5%-át sem teszi ki a teljes belvízi hajózásnak. A Duna jelentőségét az előbb említettem. Ez a jobboldali ábrán látható. Szeretnék néhány példát eh, elmondani, hogy mi, mire van lehetőség. Néhány éve, talán olvasták már, pont az Audi egy nagy eh, alkatrész központot épített a lakparton. Erre vonatkozóan egy koncepciót kellett kidolgozni, enélkül nem is indulhatott volna egy. Mégpedig az, hogy a beszállítóktól a vasúton szállítják a, a Duisburgi kikötőbe, naponta van egy konténerhajó erre az egy ügyfére. Ez, Ilyen nagyságrendekről van tehát szó az Audi esetében például. Van egy nagy ö, ö, kapcsolatunk, egy nagyvállalati ügyfelünk, kiemelt ügyfelünk, aki vagy eh, a eh, tengeri hajózásból rakják át, illetve a belvízi hajózásról a tengeri útvonalakra, hosszú távú, illetve rövid távú tengeri útvonalakra rakodják át eh, a dűzportban a konténereket. Nagyon fontos azonban, hogy például a rajna vízállása milyen. 2009-ben például alacsony volt, és akkor az egyik legnagyobb átrakodót, a BASF-et nem is lehetett ellátni, nem kapta meg a, a, a beszállítókat, mert Ludwigshafenben kellett ki és berakodni a, az árut, és onnan vasúttal a gyár szállítani koncepcionális megközelítésre van tehát éppen ezért szükség, amely minden esetőségre kiterjed. Ezt szerettem volna kiemelni, tudom, hogy hosszabban beszéltem, mint megengedett. Remélem lesznek kérdéseik. Köszönöm szépen. Thank you very much. Next is... Köszönöm szépen. Catherine Ops a következő. Ő a belvízi kikötők Európai Szövetségének igazgatója, Katrin Ania szólt. Köszönöm szépen, elnök úr, jó reggelt kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget adnak számunkra, hogy elmondjuk a véleményünket a NAEDES csomagról. A mi szövetségünk több mint 200 kikötött képvisel EU-s és néhány EU kívüli ország részéről. Amikor belvízi kikötőkre beszélünk, akkor amire gondol az ember először az a víz. De ne felejtsük el, hogy ezek a multimodális logisztikai központok is, tehát a vasúti és közúti összekötetés is létezik ezeknél a kikötőknél rendkívül fontos, hogy az átrakást rugalmasan és gyorsan tudjuk biztosítani. ipari szempontból nagy mennyiségű áru szállítással foglalkoznak ezek a kikötők, fuvarozási műveletek sorozata történik ezekben a kikötőkben. Néhány általános megjegyzések kezdeném a NIADES vonatkozásában. Az EFIP az általános célt abszolút támogatja, a ez kettő csomag céljait a szektor számára nagyon sok előnyt tartalmaz ez. Na ez, ez kettő finanszírozása, a Connecting Europe és a Horizon 2020-as témákba illeszkedik. A multimodális megközelítés és a belvízi hajózás specifikus jellemzői teljesen elismeri a program. A NERES 2 céljait minden alkalommal integrálni kell a különféle szakpolitikákba, a közleményekbe. Ez mindenképpen kívánatos. Biztosítani kell a koordinációt más bizottsági főigazgatóságokkal is, például a versenyképességi igazgatóság, amikor állami támogatási iránymutatásokat kell kialakítani a belvízi kikötők számára bármilyen állami támogatás koherens kell, hogy legyen a TNT és a negyedes szakpolitikákkal. A többféle témával kapcsolatban ezek közül szeretnék kiemelni egyet, az infrastruktúra témáját a negyedes kettő csomagból, számunkra ez a legfontosabb. A fehér könyvben a hosszú távú fuvarozás szempontjából a belvízi hajózás és a fuvarozás kell előtérbe helyezni. Az áthelyezés ugyanakkor az átrakás eléggé bonyolult, és ezért a belföldi, a belvízi kikötők fontos szerepet játszanak a multimodális fuvarozásban. És a régi TNT logikájához fogunk visszatérni. Ezért vannak kérdéseink a tekintetben, hogy hogyan történik majd az új tenté folyosók kialakításába a beillesztése a belvízi kikötőknek. Ezzel kapcsolatban majd lesz néhány konkrét megjegyzésünk. Szeretném arra kérni önöket, hogy kicsit részletesebben vizsgálják meg, hogy hogyan történik majd az integrációja ezeknek a belvízi kikötőknek. Az új tenté politika 9 folyosót határoz meg, és ebből hat érint belfizi kikötőt is. Munkaterv is készült már, ebbe projektek szerepelnek, támogatási lehetőségek, stb. az egyes folyosok tekintetében. Meglévő információt képez a korábbi TNT program, a nemzeti infrastruktúrális tervek, a bel, belső, belvízi hajózási úttak integrálása jelentős kihívást jelent. a folyosó szintjén a prioritások tekintetében integrált tervezésre van szükség. Ez nem feltétlenül létezik ma már a belvízi hajózás tekintetében, hiszen a nemzeti infrastruktúrális tervben szerepelnek inkább a belvízi hajózási útak, úgyhogy itt egy kicsit szétválást találunk a kétféle tervezés között a munkatervekben lehet, hogy az integráció megtörténik, de azért nagyon fontos, hogy ne veszítsük szem elől a belvízi hajózási lehetőségeket. Az infrastruktúrális projektek tekintetében kevésbé részletesek ezek a leírások, a modalitásokra vonatkozóan elsősorban. Ezért a korridorok koordinátorait szeretnénk felkérni arra, hogy részletesebben vizsgálják meg a belvízi kikötők kérdését és ezek bevonásának a kérdését. Nagyon fontos, hogy a multimodalitás hogyan lehet majd biztosítani a folyosók mentén. Amikor ez megtörténik, akkor is fontos a belvízi kikötők figyelemmel kísérése újfajta megközelítést kell biztosítani a TNT rendszere tekintetében. A második téma, amit szeretnék hangsúlyozni, az a logisztikai hálózaton keresztüli szerepünk, hogy egy város bevonása. A NAEDES közleményben egyébként ez szerepel, meg a nemrég kiadott csomagra vonatkozó szövegekben itt jelentős potenciálok állnak még fönn. Nagyon fontos, hogy a városi mobilitási tervekbe is integrálni kell a belvízi kikötőket. A választókörzetekben, hogyha az önök választókörzetében van egy kikötő, akkor próbálják biztosítani, hogy a mobilitási tervbe ezek, ez integrálódjon. a fuvarozó logisztikával gök számára megfelelő információkat kell biztosítani. A logisztikai lánc mentén fontos ez. Végül az utolsó megjegyzésem a következő panel témájához kapcsolódik inkább, itt ugye finanszírozási kérdésekről van szó. A vasúti hálózat számára biztosított például zajcsökkentést elérő vagonok tekintetében Ah, biztosítanak támogatást, de ugyanezt kellene esetleg a hajók esetében is biztosítani. Bortman asszony jelentésében ez szerepel, mindesetre ezt az elképzelést mi is támogatjuk összegezve. A szövetségünk az EFIP üdvözli a negyedeszkettes csomagot, ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy nagyon oda kell figyelni arra, hogy ne veszítsük szem elől a lényeget. Szeretném a figyelmüket a végrehajtásra felhívni azokra az intézkedésekre, amelyek szerepelnek a közleményben, és hogy vizsgálják meg részletesebben is ezeket a fejezeteket. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm. Következő előadónk Péter Mazsik, a Duna Bizottság főigazgatója. Öné a szó. Good morning, ladies and gentlemen. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! A Duna Bizottság nevében szeretném üdvözölni a mai esemény részlevőit. A Duna Bizottság az egyik legrégebbi nemzetközi szervezet Európában. Hiszen Európában az összes belvízi hajózással foglalkozó érintett eh, együttműködik velünk. A konvenciónk 1948-ra eh, nyúlik vissza. A Duna Bizottságnak 11 tagja van, heten az Európai Unió tagja, 9 megfigyelő tagunk van, és ebből 6 az Európai Unió tagja. A belgrádi egyezmény 8. cikke szól a céljainkról, az pedig úgy foglalható össze, hogy a Duna hajózási kihasználása egységes jelzések, egységes révkalauzrendszerre, egységes folyó megfigyelési szolgálat, egységes hidrometeorológiai szolgáltatások, a belvízi hajózás közös szabályai, ezen kívül tanácsadás, a Dunai hajózásról összefüggő statisztikai adatok gyűjtése. Természetesen ezeknek nagyon nagy a jelentőségük, de természetesen az infrastruktúrával is foglalkozunk, és ezen a téren szorosan együttműködünk az Európai Bizottsággal. 2012. június 7-én Luxemburgban találkoztak a Dunai miniszterek, a Dunai hajózási kérdésekkel foglalkozó érintett közlekedési miniszterek, ezen kívül Bosznia és Hercegovina is részt vett ezen a Dunai miniszteri találkozón. Megállapodtunk, hogy közös megfigyelő és jelentés tevői mechanizmusunk legyen, annak érdekében, hogy teljes mértékben integrálódjunk az európai Dunapolitikával. Itt olyan problémákkal is szembesülünk, mint a nyilatkozat magasztos céljainak a konkrét megvalósulása. Természetesen ezeket különféle projektek, programok segítségével tudjuk megvalósítani. Itt azt is látjuk, hogy milyen aktivitást tervezünk, szeretnénk eh, a Dunai hajózási, Dunai szállítási cégekkel szorosabban együttműködni. 2013. szeptemberében már volt egy megbeszélésünk eh, a hajózási cégekkel, ezen kívül a MOVE főigazgatósággal is együttműködnünk annak az érdekében, hogy eh, a bizottság átvehesse a fő koordinátor szerepét. Együttműködünk a CCNR-rel a piaci megfigyelés tekintetében. Két fő projektet említenék itt. Ez az egyik a belvízi hajózási egységes glossárium, ami azt jelenti, hogy egységes terminológiát használjunk a Dunai belvízi hajózás során. A luxemburgi nyilatkozatot természetesen minisztériumi szinten élettel töltjük meg, ami azt jelenti, hogy rendszeresek a minisztériumok közötti megbeszélések. Úgy tűnik, hogy 2012-ben nem történt semmi a Dunán. Ez nem teljesen igaz, de az igaz, hogy nem történt túl sok. Természetesen itt a Nájades 2-ről és a Szesztéről is szólnék. A Nájades 2 természetesen támogatandó a mi részünkről, hiszen a belvihajózás jelentőségét húzza alá. Egy 7 éves programról van szó, és én itt most eh, elsősorban a technikai követelményekről szólnék. Nagyon lényeges, hogy pán-európai normáink legyenek. Az összes Duna menti országnak figyelembe kell ezeket venni. Azonban egyidejűleg az európai parlamentnek is nyilatkoznia kellene arról, hogy támogatja a belvízi hajózás ügyét, főleg, hogyha figyelembe veszük a válság kihatásait és az európai autópályák helyzetét. Jelentős válság van a Dunai hajózásban, és az elmúlt 20 évben igazából egyetlen egy új szállítóhajó készült a Dunai hajózat céljára. Egyetlen egy. Az elmúlt öt évben egyetlen hajózó cég sem volt nyereséges a Dunán. Végezetül pedig szeretnék egy üzenetet megfogalmazni az Európai Parlament irányába. Támogatjuk a európai megközelítést. Res non verba. Ami a fő üzenetem. Tehát eh, tettekre és nem szavakra van szükség. Lehet panaszkodni, de többet használ, hogyha panaszkodás helyett konkrét lépéseket teszünk, úgy, hogy bevonjuk az összes érintettet, hogy a belvízi hajózásnak jobb jövője legyen. Köszönöm szépen figyelmüket! Köszönöm szépen, Petar! A következő felszólalunk az ET F az Európai Közlekedési Dolgozók Szakszervezetének vezető főtitkára. Dirk Prók. Szakszervezeti képviselőként először is szeretném Önöket eh, köszönteni a szakszervezetünk nevében, és a szakszervezeti szempontokat szeretném most vázolni. Első pillantásra nem is érthető, hogy mi a köze a szakszervezeteknek e témához. A szociális egészségügy, a munka biztonsága nyilvánvalóan fontos, és ez a mi feladatunk. Ezek azok a kérdések, amelyekre mi szakszervezetként koncentrálunk. A szakszervezetünk, az ETF, az Európai Közlekedési Dolgozók Szakszervezete nap mint nap konfrontálódik problémákkal a e területen, nem általában, hanem néhány munkáltató kapcsán. Vannak olyan tényezők, amelyek befolyásolják a helyzetünket, olyanok, amelyek ugyan bizonyos szabályozás alá tartoznak, de mégis jelentős nyomást gyakorolnak a munkáltatók. Melyek ezek a külső tényezők, és mi befolyásolja a külső tényezőket? Nos, a rotterdami gyakorlat alapján ezeket a problémákat szeretném megvizsgálni. A tervezés során, akkor, amikor a nagy logisztikai projekteket, a kikötői terminálprojekteket tervezik, akkor az érintett feleket a a terminál és a, a rakodó terminál és a kikötői hatóságokat tájékoztatják a tervezett terminál vagy kikötő felépítéséről, terveiről és szervezeti struktúrájáról. Az érintett feleket tehát bevonják a kikötő tervezési szakaszába, hogy elmondhassák saját szempontjaikat és érvényesíthessék azokat. A kikötő szempontjából, a kikötő működtetése szempontjából a, a konténerek ki- és berakodásának sebessége és a kikötő, kikötői helyek nagysága kimondottan fontos. A hajótársaságok ez alapján döntik el, hogy milyen gyakran tudnak és mekkora hajókkal egy-egy kikötőbe érkezni. Minél több hajó jön természetesen egy kikötőbe, annál jobb a kikötő működtetése szempontjából. De fontos ugyanezt a kérdést a hajótársaságok szempontjából megnézni. Az ő érdekük az, hogy százszázalékos legyen a kihasználtságuk, háztól házig való szállítást tudjanak biztosítani. A hajótársaság költségeit természetesen szeretnék minél alacsonyabban tartani, amely az átrakodási sebességtől is szükség, függ. A konténerek költségének 70%-a nem a hajótársaságoknál generálódik, hanem a speditőrök és az átrakodás költségei. A különböző érintettek szervezetei különböző szempontokat érintenek. Természetesen nagyon fontos a tengeri hajótársaságok szempontjait is megvizsgálni, hiszen nagyon gyakran ilyen hajókra rakodják át a konténereket. A belső bevízi hajózásról való átrakodás, hogyha plusz várakozási költségeket, plusz költségeket generál, az jelentős mértékben hátráltatja a belvízi hajózás fejlődését milyen következményei vannak mindennek a belvízi hajózásra Rotterdam példáján. A, a Rotterdam a terminál centralizációs tevékenysége eh, tapasztalatai alapján úgy döntött, hogy decentralizálja a belvízi hajózás tevékenységeit, eh, te, eh, belvízi hajózás tevékenységeit. Az egyes terminált nem csak az egyes terminált, hanem további terminálokat is megnyitott a belvízi hajózás számára. A belvízi hajózás még még nagyobb mértékben szervezést és megfelelő időzítést igényel annak érdekében, hogy az átrakodással kapcsolatban ne, ke, e, ne e, kerüljenek további költségek, nem erüljenek fel további költségek. Úgy gondolom a konténerkezelés e, az mindig ez különösen fontos, hiszen a, a konténerek kezelésénél minden egyes mozgatási szakaszra az ügyfeleknek külön kell fizetni. A, ezek a, a kikötőn belüli vállalkozások száma jelentős mértékben növekszik a költségek is éppen ezért megnövekednek, különösen a belvízi hajózásra vonatkozóan. Az európai politika a fenntarthatóság és a környezetvédelem érdekében támogatja a belvízi hajózást. Természetesen ez azt is jelenti, hogy a hajó kihasználást is optimalizálni kell. A költség emelkedés azonban automatikusan azt eredményezi, hogy a szállítás jelentős része a konkurens szállítási módozatokra helyezkedik át. A gazdasági mechanizmusokkal az optimalizáció, az átrakodási idő rövidítése, a szociális dömping elkerülése a munkavállalás és a munkakörülmények során, a biztonság, a munkabiztonság erősítése és a, a munka költsége mind a belvízi eh, hajózási vállalatokat terve, eh, terheli. A terminál kanálok és a, a kikötők, hogyha nem rendelkeznek megfelelő gazdasági ösztönzővel, hanem egyszerűen csak a költségek növekedését látják a belvízi hajózás erősítésével, akkor nem fogják erősíteni ezt a szállítási ágazatot. Ezért integrás megközelítésre van szükség. Tudatában vagyunk abban, hogy a, a Rotterdami kikötő példájával rengeteg problémát meg lehet oldanunk. A belvízi hajózás integrációja persze még ebben a kikötőben is kérdéses. Az optimalizációs projektek azonban jelentős mértékben segítenek. Ezeket azonban a szakszervezetek még nem tekintik befejezetnek. Az úr, a nagy infrastruktúrális projekteknél a munka, a munkára és a munkavállalásra vonatkozó tényezőket is figyelembe kell venni. Köszönöm szépen, hogy megengedte, hogy befejezzem a mondatot. Thank you very much. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani az első panel felszólalainak. Meissner asszony és Weidener úr, aki eddig szót kért. Ha bárki más még szót kért, kérem jelezze. Dizi. Köszönöm szépen. Nem is gondoltam, hogy én leszek az első. Van néhány kérdésem az összes felszólalóhoz. Szeretném megköszönni, hogy eljöttek számunkra. Nagyon érdekes ezeket az információkat hallani. Seper, de Seper asszony a TEN-T-ről beszélt, nagyon jó, hogy megvan ez a program, és nagyon jó, hogy az utakon is nagy szerepet játszik ez. Azt mondta, hogy sok jó projekt van úton. Megemlítene néhányat, amelyek fontosak? Starke úr, nagyon tetszettek a képei. Azt mondta, hogy integrált rendszer részei legyen a belvízi hajózás. Igen, és akkor Staubing Filzhofenről beszélt, hogy ott milyen megoldás lehet, hát tudja ön is, hogy politikailag ez mennyire nehéz. De nagyon lényeges az, hogy a logisztikai lánc végigvonuljon, úgy, hogy ne legyen zavaró momentum. Még egy kérdésem lenne. Nem voltam azon a meghallgatáson a parlamentben, amelyen a gletszerek elolvadásáról van szó, és hogy ez hogyan befolyásolja a belvizi hajózást nagyon sok minden nem fog működni, hogyha ez így folytatódik. Erre mit tudna válaszolni? Obst asszonytól is kérdeznék valamit. Azt mondta, hogy jó lenne, hogyha jobban betagozódnának a belvíző, belvízi kikötők a városi mobilitásba. Van valamilyen konkrét példája, hogy ez hol működik jól? Elképzelhető, hogy Duisburgban ez jól működik, és Mm, elképzelhető, hogy munkahelyek is keletkeznek ilyen tekintetben. Margit úrhoz is lenne egy kérdésem. Az egységes terminológiáról beszélt, hogy szükséges lenne a berzi hajózáskon a terminológia. Ez egy angol nyelvű terminológia lenne? Ez egy eretnek kérdés, hogyha németként ezt felteszem, de legyen egy nyelv a belvízi hajózásban? Egy egységes nyelv? Brook úrhoz is van egy kérdésem. A Naiades 2 alatt már beszéltünk arról, hogy itt a szakma presztízsét növelni kell, hiszen a hajózás szerepe nő. Mit kell annak érdekében, mit kellene annak érdekében tenni, hogy vonzóbb legyen a belvízi hajózás a munkaerőpiacon? Elképzelhető, hogy ez egy hosszas válasz lesz. Péter? Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy örömömre szolgál, hogy ma megszerveztük ezt a meghallgatást. A bizottság részéről elhangzottak a javaslatok, és most ezeket tárgyaljuk meg. A belvízi hajózás ugyanakkor ö, több, mint a Nayades 2 javaslatai. A fehér könyv sokkal több mindent tartalmaz. Az az igazság, hogy a belvízi hajózásnak nagyobb szerepet kell adni. Ez egy rendkívül fontos európai közlekedési, szállítási politikai elem. Lenne egy kérdésem a Stáke asszonyhoz, Mázsi úrhoz is, infrastruktúrával kapcsolatos a kérdésem. Tudjuk, hogy tudjuk, hogy vannak most készülő infrastruktúrálok, mégis van egy bizonyos keresztmetszet, és a az a kérdésem, hogy tesznek-e valamit a Rajna és a Duna összekötése érdekében? Stúf. Természetesen előfordulhat ö, komplex ö, helyzetekben, hogy egy másik ügyfél magasabb szintű szolgáltatásokat biztosít a, a belföldi ö, hajózásra megfelelő szinten. De ez valóban az infrastruktúrának egy alapvető pontja. Ehhez kapcsolódik, hogy különböző megbeszélések alapján Kalapájsz asszony is például kiváló munkát végzett. Ő volt a, a közlekedési folyozókkal kapcsolatos tárgyalátos koordinátora. És úgy gondolom, hogy mindaz, amit most hallottunk, és mindaz, hogy világosá vált, hogy mindenki tudta, hogy minek kell megtörténnie, mégis milyen lépéseket kell tenni, mégis ezeket a lépéseket nem tettük meg. Kérdésem, hogy, hogy erre vonatkozóan lesz-e bármiféle kezdeményezés, mert hogyha nem tudjuk megoldani a jelenlegi problémákat, akkor soha nem fogunk tudna pán-európai belvízi hajózási szerkezetet kialakítani. Enélkül pedig úgy gondolom, hogy sikertelenek leszünk. A másik pedig, hogy ami elhangzott, hogy szükség van az innovációra, ezzel természetesen egyetértünk. Ezek azok a csodálatos nyitott ajtók, amelyek per definíció ért, érthetőek és világosak, de az egyes belvízi hajózási társaságoknál még nincsen, nem látom az innovációt illetve nem látom azt, hogy ezek az egyes vállalatok közösen egyfajta összetársulásban, vagy akár háromoldalú vegyes vállalkozásban innovációt indítanának el. Ilyesmire gondolnak-e akkor, amikor innovációról beszélnek, vagy pedig valami más elképzelés volt e mögött? A következő pedig az intermodális koncepció támogatása hangzott el. Mit tesz az ágazat maga? ennek érdekében. Persze szép, hogyha azt mondjuk, hogy persze támogatni kell, csodálatos, de mi az, amit az ágazat saját maga tesz azért, hogy az intermodális koncepciók megvalósuljanak, elinduljanak, amire azt mondhatja mindenki, hogy igen, jó irányba mennek a dolgok. Köszönöm szépen. Thank you. Mr. Kuhn. Köszönöm, Kuhn úr. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a szakértőknek, akik eljöttek erre a meghallgatásra, hiszen teljesen helyén való az, és szükséges, hogy ha erősítjük a belvízi szállítást, és erősítjük a kikötők helyzetét is. Kilométer tonnánként a belvízi hajózás használja fel a legkevesebb energiát, itt a legkevesebb a károsanyag kibocsátás. Azonban, hogyha vízi utakról van szó, akkor általában haboznak a politikusok. Fontos környezetvédelmi szempontok is vannak is, de nagyon jó útjaink vannak. Tehát ott van az Elba, ott van a Duna-Rajna-Majna csatorna, azonban nagyon sok területen még többet kell tenni. Hiszen egy víziút is ott a leggyengébb, ahol a leggyengébb lánceme van. Tehát, hogyha az intermodalitásban valahol van egy gyenge láncem, akkor arra kell koncentrálni. A NIADES igazából azt jelenti, hogy rengeteg építkezés van, rengeteg zászlósajó, hogy ezt meg ezt támogatjuk, minden össze van kötve, mindennel nagyszerű, de szerintem az erőnket egy projektre kellene koncentrálni, és azt komolyan végrehajtani. Szívesen támogatnám. Én is, az új szövetségi kormányzat foglalkozik ezzel, a közlekedési bizottság is foglalkozik ezzel a Bundestagban, Starke úr, beszélt itt a Rajna-Majna Duna közlekedési útvonalról, és itt különféle tartományi kormányzatok ezt eh, akadályozhatják, ismerjük ezeket a problémák. A certificieren in Kernhé. De mindenképpen a belvízi kikötőket eh, is eh, fontosabb szerephez kellene juttatni, hiszen nagyon lényegesek. És el kell mondani, hogy nem lesz több európai pénz az infrastruktúrára, hogyha lakóházakat építenek a kikötők helyére, akkor, akkor erre nincs pénz. Legyen egy tervezési stop, és jelentsük ki, hogy itt az infrastruktúrát európai pénzzel akkor lehet fejleszteni, hogyha kikötőt építetek. És nagyon kemény feltételeket kell a pénzek felhasználásához szabni. Tehát nem csak környezetvédelmieket. Köszönöm. Dominik Riké úr. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a résztvevőknek és a szervezőknek, hogy megszervezték ezt a mai meghallgatást, illetve eljöttek, megtartották a prezentációt. Két témában vagyok meglepve. Az első egy a retrofittinggel kapcsolatos aggály, vagyis olyan hajókról van szó, amelyek ugye felújításra kerülnek. Hát ha jól értettem, akkor ezzel kapcsolatban problémák vannak, én így értettem. És szeretném kihasználni a lehetőséget, hogy elmondjam, hogy van egy téma, amit nagyon fontosnak tartok, és Hát lehet, hogy a fülemmel van vagy, de úgy értettem, hogy nem részletesen foglalkoztak ezzel a témával. A standardizálásról van szó a hajók tekintetében, de a szállító eszközökkel, konkrétan a konténerekkel kapcsolatban is többféle lehetőségről folyik most a vita, vasút, közút és belhajózás összekapcsolása tekintetében, és a behajózás, bevízi hajózás témájában nem igazán hallunk információt a normalizálásról, például a, a szállítási kapacitás, hány tonnás hajókra van szükség. Szeretném ezzel kapcsolatban a véleményüket meghallgatni. A második meglepetésem a Rotterdami kikötővel kapcsolatos. Ismerjük ezt a kikötőt Európában a legfontosabb, és hely problémái vannak illetve az átrakással kapcsolatban vannak problémák, a tervezés, a logisztikai kérdések témájáról volt szó. Szóval, hát ezen egy kicsit csodálkozom. Tudom, hogy ez egy belső probléma az északi tengere való kapcsolat tekintetében, de operatív javaslatokra lenne szükség, esetleg a bizottság részéről is. Úgyhogy ez lenne a kérdésem, hogy van-e lehetőség arra, hogy itt lépjünk. Végül van egy konkrét kérdésem is. A, gondolom minden résztvevőnek lesz ezzel kapcsolatban véleménye. Sokszor halljuk a témát a parlamenti ben az integrációs megközelítésről, hogy integrálni kell a folyó által biztosított belvízi hajózási utakat, a teljes logisztikába, a teljes szállítási hálózatba, ezt a tanács, a bizottság is követi, idézőjelben mondva, hat folyosóba sikerült már integrálni a belvízi hajózási utakat. De az összes hajózási rendszer egységét, mint egy koherens európai egységet kellene tekinteni. Tehát például a vasút és a Duna összekapcsolásáról nem igazán beszélünk. Le, és én nem igazán hallok ilyen konkrét információkat, például Róma-Moszkva összekapcsolásáról, illetve hogy ebbe kap-e szerepet esetleg a belvízi hajózás, vagy a Duna konkrétan. Tehát, hogy vannak olyan vízi hajózási utak, amelyeket sikeresen be lehetne vonni ezekbe a folyosókba. A hálózatról, a Duna szerepéről, a Rajna szerepéről sokat beszélünk, mindenki nek megvan ugye a saját kis konkrét problémája, de konkrét, koherens javaslatot sose hallok. Például sose hallottam olyanról, hogy akik a Dunával foglalkoznak, például a Rajna témával foglalkozó szövetséggel készítenek-e közös projekteket. Persze lehet, hogy ez létezik, de itt most legalábbis nem hallottam ilyen témákról. Úgyhogy ez lenne a következő, vagy a legutolsó kérdésem, hogy mikor fog az bekövetkezni, amikor teljes rendszer megközelítésben foglalkozunk a belvízi hajózással, amikor a szakmai vállalkozók, vagy a szakma érdekeltjei teljes szisztémaként rendszerrel foglalkoznak a folyami hajózás kérdésével. Persze itt is kapcsolódik, ehhez a témához is kapcsolódik a normalizálás kérdése, a más szállítóágazatokkal kapcsolatosan. Koherens logisztikai megközelítése lenne szükség, a képviselő. De vreau și eu să mulțumesc uh, organizatorilor acestui Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék én is köszönetet mondani a mai meghallgatás szervezőjének. Szeretnék külön köszönetet mondani a bizottságnak az új javaslatért, amit benyújtanak. A NAJADES kettő nagyon fontos eh, projekt az európai szállítási szektor számára. Szeretném elmondani, hogy eh, egyetértek azzal, amit most az előbb mondott el Dominik. Sajnálatos, hogy európai szinten nincs koherens belvízi hajózási stratégiánk. Egy olyan koherens stratégiára lenne szükség, ami nem csak a folyami hajózással foglalkozik, a kikötők használatával, hanem például a környezeti hatásokkal, a regionális fejlődéssel is foglalkozna, a gazdasági fejlődéssel, szociális kérdésekkel is foglalkozni a e tekintetben. A Dunával kapcsolatban konkrétan egy olyan városban születtem, amely a Duna partján található, és természetesen különös érdeklődéssel követem, hogy a Duna folyami szállítási kapacitásait hogyan fogjuk kihasználni a jövőben. Hogyan lehetne integrálni a Dunai hajózást a többi folyó mentén történő hajózással. Vannak, akik nem értenek egyet az összekapcsolással. Például a hajótulajdonosok tekintetében azt mondják, hogy olyan ár, olyan költség alakulhatnak ki, ami alacsonyabb lesz, és így hozzá tudnak férni a piac olyan részéhez, amit elnyernek más szektoroktól. Én ezzel nem értek egyet, úgy gondolom, hogy van egy belső piac, úgyhogy Európa számára rendkívül fontos lenne, hogy igenis létezzen az összekapcsolás a Rajna-Duna Fekete-tenger között ami pedig a hajózható utak kialakítását illeti a kikötőkbe kell befektetni. Sajnálatos módon Romániában az elmúlt 20 évben nagyon kevés ilyen jellegű beruházás történt kikötők fejlesztése, illetve a folyami hajózás előmozdítása tekintetében. A Connecting Europe rendkívül fontos mechanizmus, meg kell vizsgálni, hogy miik a hozzáférési feltételek az, hogy finanszírozást lehessen szerezni a Connecting Europe projektből. A hajótulajdonosok számára nagyon fontos, hogy nehéz a hozzáférés, túl sok a bürokrácia, és e- emiatt sok olyan hajózási vállalkozó van, akik nem is próbálnak támogatást szerezni ezekből az alapokból, ezekből a forrásokból jogalkotóként felelősen kell eljárnunk, és el kell érnünk azt, hogy a negyedez kettő esetében a finanszírozáshoz való hozzáférés a lehető legegyszerűbb legyen. Folyamatos párbeszédre van szükségünk a bizottsággal és az érdekelt felekkel. Azokkal, akik végre fogják hajtani konkrétan a negyedez kettőt. Ezek a feltételek a forrásokhoz való hozzáférés feltételei korrektek, megfelelőek, egyszerűek kell, hogy legyenek. Nem akarunk eh, egy olyan helyzetet kilakítani, mint ami a Marco Polo esetében volt. Ugye volt egy bizonyos költségvetés, de a forrásokat nem használták ki, és miért is? Mert túl szigorúak voltak a feltételek a finanszírozás hozzáférés eh, tekintetében, illetve a projektjavaslatok emiatt eh, nem voltak nagyszámúak. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy mindenki látta-e a Discovery-n a karácsonykor leadott Duna programot. Csodálatos program, én megnéztem, csodálatos, csodálatos. Németország Baltiktól egészen a Fekete tengerig nyomon követte a Dunát, bemutatta a folyót, csodálatos, csodálatos műsor volt, ezt így mellékesen hagy jegyezze meg. De azért néztem ezt meg, mert igazából mindannyian beleszerettünk itt ebben a szakbizottságban a Dunába. Az, a Duna egyfajta örökbefogadott folyónk, tiszteletben tartjuk a a nyomvonalát, minden esetre ez a kedvenc folyónk. Mégis úgy gondolom, hogy nagyon fontos, amit Péter van Dalen, Dominik is mondott, és mindenki tulajdonképpen elmondott, hogy úgy tűnik, hogy nincsen közös elképzelés, közös gondolkozás a belvízi hajózási közösségben, nem csak arra vonatkozóan, hogy ők hogyan tudnának összeállni, hanem hogy hogyan lehetne ezt a fajta közlekedési módozatot, szállítási módozatot a teljes infrastruktúrális környezetben vizsgálni. A logisztikai lánc integráns részének kell tekinteni ezt, nyilvánvalóan prioritást adni a belvízi hajózásnak ebből a szempontból is. Akár a ugyanúgy, mint a, a vízgyűjtő területét is adott esetben be lehet vonni ebbe. Én úgy gondolom, hogy nekünk Nagy-Britániában csodálatos belvízi vizeink vannak, keskeny csatornáink, de van egy vízi utunk, amit megfelelően ki is használnak, az úgynevezett SHIP csatorna, a hajózási csatorna, ami történetesen pont az én területemen megy keresztül, az ír tengersztől, és fantasztikus lehetőségeket biztosít. Ez az a um, cél, amiről Péter, uh, amit szolg, azt a cél szolgál, amiről Péter is beszélt, és sport, atlétaként is, vagy sportolóként is az ember nyilvánvalóan azt mondja, hogy ez megfelelő, hiszen a sportolók is használnak. Uh, kiváló ötlet lenne a, az úgynevezett SIP csatorna ötletét másutt is alkalmazni. Két nyitható híd van, amely Wellingtonba ben, megnyitja tulajdonképpen a közlekedési ereket. Ez az, amit még nem használnak megfelelően ki, mivel ö, a csatornán való egyre, növekvő, egyre jobban növekszik a forgalom, óriási káosz alakult ki, közlekedési káosz Warningtonban. Egy gyakorlati példát hadd mondjak arra, hogy igenis nincs közös gondolkozás a közlekedési ágazaton belül. Ezért mondtam csak ezt el. A másik dolog pedig, amit kérdezni szerettem volna Péter, a, hiszen a Duna a kedvenc folyónk. Említette ön is a hajózhatósága, a Duna hajózhatósága kérdését, és, és a Szerbián áthaladó szakasz kérdését. Talán persze egyetért a nájádésszel, de volt egy mondat, és az utal a hajózási csomag, a, bocsánat, a vasúti csomagra, az a mondat, hogy az összes tagállam egyetért ezzel, és utána egyből megszólalnak a vészharangok, hogy nem könnyű ilyenfajta egyetértést elérni a tagállamokban, ezt ön is tudja. És különösen akkor, amikor nem EU tagországok is érintettek, és ugye a Danu tulajdonképpen ilyen, vonatkozásai, a Dunának ilyen vonatkozásai is vannak, meg kell vizsgálni a Duna hajózhatóságát mert úgy tűnik, hogy nekem ö, ö, ilyen hajózható, nem hajózható, hajózható, nem hajózható, hajózható, talán hajózható szakaszokra bomlik. És ez az, ami miatt nagyon fontos lenne az integrált belföldi ö, vízi közlekedési rendszer. Ugye nem mindig pénzről van szó, mert azt persze sokan mondják, hogy soha nincs elegendő pénz, de <clears throat> meg kell, hogy mondjam, hogy van. Csak rossz helyeken jelenik meg a pénz. És most végre itt van egy olyan próbálkozás, amivel megpróbáljuk a rendelkezésre álló forrásokat a belvizi útvonalak jelentőségének növelésére irányítani. Tehát tudjuk, hogy mit kell tenni. A belvizi utakat prioritássá kell emelni. Igen, de ebbe be kell kapcsolni, ezt be kell kapcsolni az összes többihez, a többibe. Az összes, csat, az összes víziutat össze kell fogni, a rajnát, az összes többit, az elvált, az összes belvízi ö, útvonalat egy hálózattá kell tudnunk kialakítani. Ez az elnök megjegyzése. Azt kérem az előadókat, hogy próbáljanak három percben válaszolni a felvetésekre. Mindenkinek három percet adok, és akkor ezzel sokat segítenének nekünk. Kárin, aztán Erik, Katrin, és ebben a sorrendben menjünk akkor. Kárin. Köszönöm szépen. Természetesen abszolút egyetértek az, hogy koherens rendszerre van szükség. Teljesen pontos projektet, egy konkrét projektet éppen most készítünk Meissner azt mondja, nem akarunk beszélni támogatott projektekről, mert akkor a koherens megközelítés fog sérülni. Hogyha megnézik ezeket a projektterveket, akkor látják, hogy néhány már nagyon jó fázisban van, és a koherens megközelítés is hangsúlyozódik ezekben a projektekben. Tehát mindent, minden aspektus ezeknél figyelembe veszünk. Az biztos, hogy ebben ezek a projektek hamarosan tenderformáját fogják ölteni. Vannak más projektek is, amelyek magas szintű prioritást élveznek, és most nem fogok konkrétan a Stabin Fields témájáról beszélni, de ez egyik az erre vonatkozik, elbáról is szó van. Ezek viszont nem illeszkednek be ebbe az integrált megközelítésbe, ezek politikaiak érzékeny témák, a vannak, akik aggódnak a hajózási környezet és feltételek miatt. Az adminisztráció, a közigazgatás és a kormány kapcsolata tekintetében is ugye modális értelemben foglalkoznak, mert az egyiket osztály a belvízi hajózással foglalkozik, a másik a közúti, a harmadik a vasúttal, sokszor alig beszélnek egymással. Úgyhogy véleményem szerint önök, mint képviselők, akik ugyanakkor helyben nagyon jó gyökerekkel szerep, rendelkeznek, de Európában is nagyon jól integráltak, segíthetnek minket ebben a témában. Nagyon-nagyon fontos lenne, hogy ezeket a szakadékokat áthidaljuk. Erik beszélt erről. Az emberek még mindig ilyen külön önálló modell, módokban, közlekedési, szállítási módokban követ, gondolkoznak a bizottság részéről is a megközelítés egyre integráltabb. Ugyanakkor nemzeti szinten ez egy hatalmas akadály. Az emberek még mindig így szelektív módon gondolkoznak, és fontos lenne a koherens megközelítés, hiszen nemzeti szinten valójában itt versenyről van szó. Amikor logisztikai lánc, tehát nem nemzeti versenyképességben kéne gondolkozni, hanem a logisztikai lánc versenyképességében valójában az, ami létezik, és eh, amiről tudjuk, hogy konkrétan mire lenne szükség, a koherens minőségi hálózat, amire szükségünk van, ezt, hogyha sikerül a mentalitást megváltoztatni, végre is tudjuk hajtani. A tervezéssel kapcsolatban is nagyon fontos, hogy a helyi érdekeltek is részt vegyenek ebben. Nagyon gyakran látjuk azt, hogy eh, amikor eh, bővíteni lehetne egy kikötőt, amikor sok teherautót el lehetne távolítani a városi közlekedésből, mert kibővítik a kikötői területet, akkor konfliktus alakul ki más tervezési témákkal, például ingatlanfejlesztéssel, és ez problémás. Vannak olyan városok, ahogy a vegyes használat teljesen logikus. Menjenek-e Párizsba? És a, nézzék meg, hogy a szajna mentén hogy működik ez. UNESCO örökségi terület található a kikötő mentén, és nincs ellentmondás. Azok az országok, amelyek befektetnek, például Belgiumban tudjuk, hogy nagyon sok időt töltenek a mm, tervezéssel, és hogy a terminálokat hogyan hozzák össze, PPP keretében is történik mindez, és ilyen országok esetében növekszik a szállított mennyiség, úgyhogy a koherens megközelítés tekintetében ez mind megvalósítható. Ha többet tudunk erről beszélni részletesen, akkor bizonyára el tudjuk élni, hogy végrehajtásra is sor kerülhessen. Köszönöm. Erik. Úgy gondolom, hogy minnyáján örülhetünk ennek a megjegyzésnek, hogy a hálózat képzés a kulcs szó tehát nem csak a vízi rendszereket kell Európában hálózattal összehozni, hanem az egész európai közlekedést és szállítást. Természetesen azokkal együttműködve, akik érintettek. És most konkrét eredményeket kell elérnünk. Straubing, Filshofen szóba került. Ez egy konkrét nehézség, amit meg kell oldani. És az Európai Bizottságnak mindenképpen eh, kezdeményeznie kell, de a szállítmányozóknak, a hajó cégeknek, hajózási cégeknek mind-mind ott kell ülni a tárgyalasztalon, hogy hogyan használhatjuk ki a belvízi hajózást, hiszen a legkedvezőbb szállítási mód. Korlátozottak a finanszírozási lehetőségek, mint Európában mindenhol. Az élet sajnos nem egy kívánságműsor. A Mózerről is szó volt, Gondoljunk bele, hogy hány zsilipet kell a Mózelen építeni, milliárdos befektetések, hogy a konténereket ott szállítani tudjuk, és ezt nem fogjuk tudni megcsinálni, hiszen hiányzanak a források, és máshol használjuk fel a forrásokat. Tehát csak is összehangolt akcióval tudjuk ezt megoldani, és csak is úgy, hogy tisztességes, átlátható prioritások és végrehajtási eredmények vannak. Mit teszünk? Elég sokat teszünk. 15 évvel ezelőtt egy regionális vasutat alapítottunk. Nem keres pénzt. 100 kilométeres vonzás körzete van, és a fő célja az, hogy a gyárakból elhozza a termékeket. A vasút utána pedig vasút a hajóhoz megy évente 200 ezer 200 ezer teherautónyi rakományt helyeztünk át a vízre. Duisburgnak tavaly 3 millió konténer volt. És Franciaországban valószínűleg elsők lennénk belvízi kikötőként. De ha belenézünk, hogy nem csak konténerekről van szó, hanem eh, váltóhidakról is, és ezeket csak vasúton lehet szállítani. Tehát voltak kezdeményezések, hogy a váltóhidakat eh, egymásra tudjuk-e rakni, hogy eh, lehessen őket az európai belvizeken is szállítani. De ez csak úgy oldható meg, hogyha az érintetteket összehozzuk, és valamit közösen hozunk létre. a gletszerek olvadásával igaza van, a helyzet nem lesz jobb. Tavaly szerencsénk volt, de számíthatunk azzal, hogy ezen a fontos víziúton sem lesz jobb a helyzet. És Ludwig Száfent említettem. Nagyszerű példája annak, hogy mennyire szükséges az egymással összefonódott hálózati struktúra. Hogyha belvízi hajózással nem tudunk továbbfejlődni, akkor egyszerűen nem fogjuk tudni bekötni a belvízi hajózást az intermodális szállításba. És akkor ez a szállítás átkerül az országutakra, átkerül a vasútra. Duisburgban 200 millió eurót fektettünk be az intermodális infrastruktúrába. Ez az oka annak, hogy tavaly miért tudtunk 16%-os növekedést felmutatni a konténerforgalomban, míg a tengeri kikötők mínuszban vannak. Köszönöm szépen, Katrin. Köszönöm. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy tisztázzam, hiszen úgy tűnik, hogy nem voltam eléggé világos. A hajók tekintetében elmondható, hogy a hajózás bocsátja ki a legkevesebb széndiokszidot összehasonlítva többi közlekedési eszközzel. Tehát, hogyha megnézzük, hogy milyen kibocsátások vannak, még például nitrogén, oxidok, igen, tehát megvannak ezek a kibocsátások, megpróbáljuk elérni, hogy jobb, modernebb, korszerűbb gépekkel, motorokkal legyenek felszerelve a hajók. Megvan a lehetőség, a retrofit vagonok számára, és megvan a lehetőség, hogy csökkentsük a zajt. És a retrofit hajók számára megvan a lehetőség, hogy korszerűsítsük őket. Meissner asszony rákérdezett a városi kikötőkre. Nem kell messze menni, hogyha Brüsszelben van, van itt egy kikötő, a brüsszeli kikötő. És, és tipikus városi kikötő, hiszen rengeteg konténert kell szállítani. És valószínűleg, hogyha uszályokkal kellene ezeket szállítani, akkor Párizsba, Ütrechtbe is el lehet juttatni ezeket a konténereket. És el lehet látni a szupermarketeket vízi úton. Például nehéz javakra is gondolok, mint például az italok a kocsmák számára, és így tovább. Köszönöm. Na, ez nagyon érdekes volt, hát a paboknak az ital, hát ez jól hangzott. Petra. Péter. Duna. Köszönöm, elnök úr. Meissner asszony vetette fel az első kérdést, hogy milyen nyelvezetet fogunk, milyen nyelvet fogunk használni. A francia, német és holland lesz a mi bizottságunk esetében, illetve francia, német és orosz a Duna bizottság tekintetében. Persze az angolt nem kéne elfelejtenünk, nem csak azért, mert az elnök úr anyanyelve ez, hanem tényleg az angolt használjuk leginkább a belvízi hajózásban. Második kérdés, Peter van Dalen részéről hangzott el a Hoffenstraubing témájában. Az új szövetségi kormánya nincs konkrét direkt kapcsolatunk Merkel asszony hogy kabinetjével, de oda kell, hogy figyeljünk a kérdésre, és úgy gondolom, hogy a DigiMove részéről a kellene egyeztetésnek történnie a német kormányal. A Fish Strabing nem az egyetlen szűk keresztmetszet a Dunán. Nagyon sok szűk keresztmetszet van Magyarországon, több mint 50. Romániában, Bulgáriában is vannak szűk keresztmetszetek. Tika asszonytól hallottam néhány szót a modernizációról, a flotta modernizációról. Hát úgy gondolom, hogy a legfontosabb feladat e tekintetben az Európai Parlament és az Európai Bizottságé. Ahogy mondtam, az elmúlt öt évben egy hajótársaság sem volt jövedelmező, amely a Duna mentén dolgozik, és amennyire tudom, az elmúlt húsz évben összesen egy új hajó épült. És beszélünk a kizöldítésről, befektetésről. Hát egy társaság hogy tud befektetni hogyha a túlélésért harcolnak, ez abszolút lehetetlen. Egyre alacsonyabbak a fizetések, kivéve a tankhajókat, de a fuvarozó terhajók esetében minden évben csökken a fizetés, és hogy tudna valaki befektetni, ha nincs pénze? Aztán eh, az elnök úr Brian kérdése, ugye azt mondta, hogy a a Duna nem hajózható. Hát ez nem igaz. A Duna hajózható. Pillanat, mindjárt megmagyarázom. Rotterdamtól a Fek Fekete tengerig volt egy turista hajó, amin én dolgoztam. Grey European Adventure-nek hívjuk ezt, tehát szürke európai kaland a Duna miatt. A Duna az egész évben hajózható, de kereskedelmi szempontból ez nem elégséges. Idén a román-bolgár közös határon, egy bolgár, bulgár városhoz közel, 1,1 méter volt a mélység, mint egy kisgyerek, tehát át lehet gyalogolni a Dunán, és ez volt a legmélyebb pont az, annál az átjárónál. Hát ezek a problémák. Nem építhetünk úgy házat, hogy a tetővel kezdjük. Az alappal kell kezdeni, és a Dunnánál ez az alap, az infrastruktúra. Dolgozunk kell az infrastruktúra témájában, de most nincs politikai szándék, legalábbis néhány tagállam részéről. Azt hiszem, hogy ennyit mondhattam összesen. Köszönöm. Ik wil eerst even terugkomen op de vraag van mevrouw Meisner asszony kérdésére térnék ki. Tehát, hogy mit tehetünk eh, a szektor vonzerje tekintetében, hogy vonzó munkahely legyen. Természetesen eh, föl kell vetni a továbbképzés, a képzést, illetve, hogy eh, elismertebb szakma legyen a matróz szakma. És több transzparenciát kell a dologba vinni, nagyon alacsonyak a bérek. Ezt is el kell mondani, a bérek növelésével lehetne attraktívabbá tenni ezt a szakmát, de nincsen elég pénz erre. Ázsiából, a Fülöp-szigetekről is jönnek eh, a hajósok, és igazából nem túl vonzó terület, az európaiakat nem igazán érdekli a hajó, belvízi hajózás, mint munkahely. De hogyha valaki ezen a téren akar dolgozni, akkor az elég nehéz. Tehát, hogyha valaki például a hajót szeretne vásárolni, akkor ott a bankok eléggé kétkedőek, nem igazán szeretnek ilyen célra hitelt folyósítani. Tehát már több mint tíz éve említettem, hogy nem igazán épült hajó, és azt is el kell mondani, hogy a dolgozók 50%-a több mint 50 éves a hajóinkon. Tehát ez jellemzi a helyzetet. És mit tesz maga a szakma, mit tesz az ágazat, felmerült ez a kérdés is. 75%-ban anyavállalatok vannak, tehát nagyon nehéz elmondani azt, hogy mit teszünk az ágazatban, hogy mit akarunk elérni, hiszen ez az ágazat, a belvízi hajózás. Igazából kis láncszem, a hosszú nagy láncban. A nagy játékosok, a nagy hajócégek kényszeríthetik a piacot az integrációra, de mi igazából nem nagyon tudunk mit néz tehát nekünk dolgozóknak optimalizálni az egész láncban betöltött szerepünket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ez az első rész vége. Nagyon érdekes volt. Azt látjuk, hogy itt a viking turistahajók állandóan jelen vannak az európai vizeken. A utasforgalom is hozzájárult a belvízi hajózás szerepének növeléséhez. Köszönöm szépen a hozzászólásaikat, köszönöm szépen a válaszokra adott, a kérdésekre adott válaszokat. Most bejelentem a második kört. Négyen lépnek fel, de még egyszer szeretném megköszönni, hogy eljöttek előadóink. Okay. Come on guys, then I can get back on time. Kérem, foglaljanak helyet. Mr. Silito's here, we've always got... Most akkor benézünk a Lloyd jegyzékbe, hogy mi is a teendő. A következő rész a modern korszerű belvízi flottáról szól. Hans van der Werf az első felszólalunk, utána Terézia Hacksteiner, utána Andrew Silito és Henk van der Welde. Tehát eh, Hans van der Werf beszél nekünk most a rajnai hajózásról, hiszen ő a Rajnai Hajózási Központi Bizottság főtitkára. Tehát 6 perce most átadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök, hogy meghívták a Rajnát is erre az előadásra. Rendszeresen járok a szakbizottságukba, és Strasbourgban is voltam már jó néhányszor vendégük. A CCNR-ről szeretnék néhány szóban mondani valamit hiszen ez a Rajnai Hajózási Központi Bizottság fontos szerepet játszik majd a NIADES programban. A CCNR, a Rajnamenti Országok Együttműködése 1815-ben jött létre. A rajnai hajózás szabadságát és prosperitását tűztük ki célul 1868-ban, a keretfeltételekre koncentráltak elődeink, tehát hogy mindenki azonos feltételekkel hajózhasson ezen a fontos víziúton. Ahogy már említésre került előttem is, a belvízi hajózás fontossága tekintetében elmondhatjuk, hogy a forgalom 60-70 százaléka Európa belvizein a Rajnán zajlik. Öt tagunk van, Belgium, Franciaország, Németország, Hollandia és Svájc. Örülünk neki, hogy itt is megismételhetjük, hogy nagyon nyílt, jó együttműködésünk van az Európai Unióval, név szerint az Európai Bizottsággal. Néhány éve túl tekintünk a rajnán, tehát távolabbra is kitekintünk, és a víziónk az, hogy Európában legyen egy egységes belvízi hajózási rendszer. Megtettük. 2018-ig alakítottunk ki egy konkrét víziót, amely irányítja majd a projektjeinket, és teljes mértékben koordináljuk a najáddal. Most a hajókra szeretnék koncentrálni. Ebben a tekintetben itt látjuk az új hajókat, és ez a grafikon bemutatja a gyengéinket is. Hiszen nagyon alacsony a korszerűsödési rátánk, tehát itt a szállítást, a folyadékszállítást és a turizmust látjuk három oszlopban. Itt azt látjuk, hogy a száraz rakomány tekintetében kb. 18%-os növekedést látunk. Mit is jelent ez konkrétan? Ez konkrétan azt jelenti, hogy nagyon hosszú ciklusaink vannak, amíg az új korszerű technológia integrálásra kerül. Ez pedig nehézséget jelent abban a tekintetben, hogy lépést tartsunk a politikai kihívásokkal. Hiszen nagyon fontos a profitunkat környezetbarát módon korszerűsíteni. Itt látjuk időben a új tendenciákat a száraz rakomány és a folyékony rakomány tekintetében 2009-ben értük el a csúcsot. Sajnos gyengül a helyzet azóta, hiszen az ágazat versenyképessége is gyengült. A rakomány szállításban a konténerek csak 10%-ot képviselnek, itt a száraz rakomány kétharmad, és a fennmaradó pedig a folyékony rakományra jut. Hogyha belegondolunk, hogy ezen a téren volt a legnagyobb fejlesztés, akkor látjuk, hogy a folyékony rakomány szállítása jó üzleti lehetőségeket jelent. Most akkor a Najádeszre áttérve elmondanám, hogy a program végrehajtása Elsősorban a környezetvételmi szempontokra koncentrál a belvízi hajózáson belül. És pedig mindenek előtt az új technológiák standardizációját említem. Megfelelő keretfeltételeket kell létrehozni, hogy jobban, gyorsabban integrálódjanak az új technológiák. Másodszorban szorgalmaznunk kell a kibocsásáti értékek csökkentését. Ez természetesen kihat az ágazat és a flotta kapacitására, hogy hogyan fektessünk be korszerű technológiákba a nehéz gazdasági helyzetben. Harmadsorban többre is szükségünk van, mint a hajó konszerűsítése, hiszen egy átfogó infrastruktúrát kell létrehoznunk tehát például, hogy az LNG jobban használjuk a belvizi hajózásban. Lehetővé kell tenni, hogy a belvizi hajózás az összes szállítmányozóval együtt dolgoz megoldásokon. A kormányzás minősége, ennek úr néhány szót szólnék erről is szoros együttműködés van a CCNR és a MOVE főigazgatóság között, hiszen közösen végezzük a piaci megfigyelést. Itt alig olvashatóak a diáim, de az van rajta, hogy új kormányzási struktúra van, melynek az alapja az elmúlt tíz év alatt gyűjtött tapasztalatok. Nagyon sok tapasztalatot szereztünk az elmúlt tíz év alatt, és olyan kapacitást mutattunk be, ami képes volt összehozni az európai tagállamokat, a CCNR tagállamait és a többi érintettet. Ez pedig egy új szerkezet, amely lehetővé teszi, hogy észszerűsödjön a szabályzás például, hogy megfelelő platformot hozzunk létre az új technológiák gyorsabb integrációjára. Köszönöm szépen figyelmüket. Köszönöm szépen. Köszönöm. Valóban jó ötlet lehet az új kereskedelmi szakbizottság számára, hogy eh, ha majd Strasbourgba megy, akkor a Rajna bizottságot újra létrehozza. Ez csak egy aprócka ötlet. Hagsteiner asszony, Terézia Hagsteiner, az EBU nem az európai dalverseny, hanem az Európai Uszály Szövetség képviseletében. Valóban nagyon fontos ez a, az ágazat az európai hál, ez az Európai Szövet eh, szervezet a nemzeti uszály eh, szolgáltatók, uszály működtetők szervezeteinek európai szintű hálózata, és szorosan részt vesznek munkánkban. A, hm, a belvízi navigáció és szállítás eh, évente 130 milliárd tonna kapacitással rendelkezik, és mintegy 500 millió tonnával és mintegy 130 milliárd tonna per kilométert jelent ez. A különböző tagállamokban igen sűrű a, navigálhat, a, navi, a hajózható szakasz. Németországban, Belgiumban kiemelten fontosak a víziutak. Óriási tehát a gazdasági lehetősége. Ez a, ráadásul az összes szállítási módozat közül a legbiztonságosabb, energia és költséghatékony, valamint az externáliák igénye kimondottan alacsony ennél a szállítási módozatnál. Teljesen liberalizált a piacunk, és minden tagállam számára lehetőséget biztosítunk a hozzáférésre. Ezért valóban hatalmas piacról beszélünk. A, közlek, a személyközlekedés is, de ez az előző szekcióban volt téma, de tudjuk a teherszállítással kapcsolatban is, hogy ez egy feltörekvő piac, fiac különösen az Európán belüli szállításra vonatkozóan, és a városi területekre vonatkozó ellátás és ellátási láncok szempontjából de ahogy az elnök az előzőekben említette, a belvízi útvonalak nagyon fontosak a személyszállításban és egyrészt az idegenforgalom, de egyre nagyobb mértékben látjuk, hogy a városi közlekedésben is fontos szerepet kezdenek a belvizek, a folyók játszani. Ez azt jelenti, hogy új kihívásokhoz kell igazodnunk. De nézzük, hogy milyen intézkedésekre van szüksége az ágazatnak. Beszéltünk már a NIADES 2 programról, amelyet a bizottság nyújtott be. Ezen kívül azonban, bár ez nagyon fontos, nyilvánvalóan szükség van arra is, hogy az infrastruktúra és a Connecting Europe Facility, tehát az Európát összekapcsoló program CEF is működjön. Biztosítani kell, és a parlamentnek ebben szerepe lehet, hogy megfelelő forrásokat biztosítsanak az ágazat számára, és ezzel támogassák a beterjesztett javaslatokat, a NIADES 2 belüli javaslatokat, és a 2020-as Horizont program javaslatait is végrehajthassuk. Ez európai finanszírozással biztosítható, európai finanszírozással megfelelő szerepet kaphat a belvízi hajózás. Nézzük a NIADES 2-t. Ennek része a minőségi infrastruktúra, a flotta innováció, ezt azonnal meg kell valósítani, a a simán működő piac és az integráció. Mielőtt azonban az innovációra térnék, amely szintén fontos kérdés, és ennek a szekciónak a részét képezi. Én szeretnék emlékeztetni, szeretném emlékeztetni őket annak, arra, amit korábban már ugyan megbeszéltek, a minőségi infrastruktúra az valóban kondíció sine qua non a, enélkül a belvízi közlekedés és szállítmányozás nem működik. Több mint 36 ezer vízi útvonal van, és több százezer belvízi kikötő, amely nagyon fontos szerepet játszhatnak. Egy eh, torlódásmentes kapacitás eh, mindez. Ez valóban új minőséget jelenthet. Nézzük tehát a flotta innovációt, a következő pontot. Óriási az innovációs lehetőség ebben az ágazatban, mint többen említették, hiszen ez az a hajózási, ez az a közlekedési szállítási ágazat, amely költség és energia hatékony. A NIAD ez kettő erre épít. Alternatív lehetőségek is megnyílnak, és szeretném emlékeztetni, a jelenlévőket arra, hogy nagyon ígéretes jövőbeni fejlődésekre is van mód új hajók kialakítására, amely valóban a, az alternatív üzemanyaggal hajtott vízi járművek erősödését eredményezheti. Ez például az első tavaly be, új alternatív energiával működő belvízi hajó, illetve száj. Szeretném jelezni, hogy a bizottságnak is vannak már javaslatai arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet biztosítani az innovációt és az ágazati finanszírozási lehetőségeket. A technikai irány, a műszaki irányelv az, amely új normákat, szabványokat vezet be, harmonizált normákat az eredeti rajnai igen magas szintű normák alapján. Ez nagyon fontos javaslat, és nagyon fontos elem a bizottsági javaslatban. A másik pedig a meglévő közösségi flottakapacitás jogszabályának módosítása. A módosítással a meglévő tartalékforrásokat a zöldítési intézkedésekre lehetne felhasználni az ágazatban. Egyben kérem is a parlamentet, hogy támogassa ezt az elképzelést. Nézzük meg tehát összefoglalásként, hogy mit is jelent az ágazat számára a NIADES 2. Azt szeretnénk biztosítani, hogy a NADIAS 2 az összes többi európai programmal segítse azt a célt, amely a belvízi szállítás integrációjának erősítését jelenti. De szeretnénk biztosítani azt is, hogy a 2020-as a Horizon 2020-as programban biztosított forrásokat rendelkezésre bocsássák az ágazat számára. Kérjük a parlamentet, hogy támogassa a bizottsági javaslatát, hiszen ezzel az intézkedésekkel segítik az ágazat munkáját. Köszönöm. Köszönöm szépen. Andrew Silito a következő, aki a Lloyd Register vezető szakértője. Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy a meghallgatáson prezentációt tarthatok. Az innovációra koncentrálnék, néhány példát elmondanék arra vonatkozóan, hogy mire van már most lehetőség új hajók tekintetében, illetve a jövőben mi a kilátások e tekintetben. Először is a belvízi hajózás jó lehetőséget biztosít a zöld, fenntartható szállításra, közlekedés az Európai Unióban. És reméljük, hogy a ipar megfelelő lépéseket fog tenni, hogy ezt kihasználja. A hajótulajdonosok, a fuvarozók érdeke is, hogy csökkentsék a kibocsátást, akár a felhasznált üzemanyag mennyiségének a csökkentésével, vagy más technikai megoldással. Ugye minden esetben konkrétan más lehet a megoldás. A NAJADES 2 csomag különösen hangsúlyozza az alternatív üzemanyagokat, főleg a LNG-t, és ennek részben már a felhasználására is sor került aztán dízel és elektromos meghajtásra is lehetőség van, és alternatív módon lehet váltani az üzemanyagok között. Az egyes hajóknál például nagyon eltér a fogyasztás, attól függően, hogy a folyón fölfelé vagy lefelé ára szembe vagy ár irányában halad. Aztán az üzemanyag gazdálkodás javítani lehet, és javítani kell, hogyha nem is változik maga az üzemanyag. Aztán van egy elvi lehetőség, de már most is történik magas szintű optimalizás e, e tekintetben. A legnagyobb lehetőség, amivel szerintünk javítani lehet a kibocsátás, az alternatív üzemanyagok használata. Ehhez megfelelő infrastruktúrára van szükség, ennek kialakítása pozitívan fog hatni az opció felhasználása tekintetében. Konkrétan a LNG használata már most is létező alternatíva, megfelelő tankajókat kell ugye kialakítani ahhoz, hogy szállítani lehessen az elengét. Aztán a vegyi anyagokat szállító hajóknál különösen fontos lehet az LNG. Ez a belvízi hajózásnál egy újfajta üzemanyag, és ezért a szabályozás is szükség van, például a tanúsításnak derogáción kell alapulnia, de természetesen ezt megelőzően egy szigorú ellenőrzési folyamatra van szükség ezért üdvözöljük, hogy a szabályozásba bekerül az LNG kérdése. Néhány más példát is szeretnék elmondani a modern flottára vonatkozóan, hogy ez már valóság, és nem csak egy potenciális jövőbeli koncepció. Az itankerek LNG-t fognak használni, nagy valószínűséggel megindul az építése ilyen hajóknak, vertikális, vagyis függőleges üzemanyag tartályt fognak kialakítani, ez, fog, ez meg fog felelni a hajóméreteknek. Aztán az LNG tank költséget is figyelembe kell venni. Ez kb. 6-10 konténer helyét fogja elvenni, úgyhogy meg kell vizsgálni, hogy konkrétan egy hajónál ez milyen arányát képviseli a teljes helyigénynek és a teljes kapacitásnak. Ez fontos, hogy az új tervez, újonnan tervezett hajóknál figyelembe kell venni az LNG üzemanyag elhelyezését is. A retrofitting esetében is, felújítás esetében is ez nagyon fontos. Le kell például a motort cserélni esetleg. Aztán a nagyobb hajóknál, amelyek általában több órát utaznak, mindenképpen megéri ez a befektetés. Aztán az Algos tankerek, ezeket LNG szállításra tervezik. Jelenleg még nem megengedett belvízi hajón ennek szállítása, de ezt a szabályozásban változtatni szándékozzuk. A gázszállításoknál folyik a kutatás a tekintetben, hogy milyen átalakítási lehetőségekre van mód. És vannak további projektek is, amelyekkel most dolgozunk, a tervezés fázisában vannak. Technikailag mit lehet már most is megvalósítani, tehát van egy olyan, hogy LNG és villamos motorra működik, aztán két kis LNG motor utasajok esetében, Végül összefoglalásként azt szeretném mondani, hogy ezek a példák, ez az áttekintés azt mutatja, hogy vannak lehetőségek a belvízi hajózásban, hogy új, modern flottákat alakítsunk ki a technológia eredményeinek felhasználásával, és ugyanakkor nem nulláról kell indítani a tervezést és a technikai kutatást. A technikai uh, megoldások gyakorlatilag már rendelkezésre állnak, és ezeket már nagy tengerjáró harok esetében a gyakorlatban is használják. Úgyhogy mi nekünk azon kell dolgozni, hogy ezt a tapasztalatot hogyan tudjuk transformálni, biztosítva a technikai biztonságot a máshol már bevált technológiákat kell adaptálni a belvízi hajózásra is. Új hajó tervezésénél erre mindenképpen van lehetőség, de a meglévő hajók esetében is azért már megoldható a hajó élet időtartamának bizonyos fázisában. Köszönöm szépen! Henk van der Velde a következő, az Európai Skipper Szervezetnek a főtitkára, Ezzo. Hát- Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném szívből megköszönni a meghívást mára, és eh, szeretném a szervezetem jó kívánságait is eh, átadni önöknek. Az Európai eh, Hajózási és Hajótársaságok Szövetsége, ahogy a neve is mutatja, az Európai Hajótársaságoknak egy európai szintű szervezete, mindazokat tartalma, mindazok tagjai, akik már évek óta, akár több generáció óta hajózással foglalkoznak. Az európai mobilitás érdekében végzik munkájukat, és nyilvánvalóan fontos feladatuk van. A bizottság, a parlament és a tanács az ágazatban jelentős jogalkotási munkát végzett, de mindezek végrehajtása nagyon fontos belső és külső szempontból egyaránt. Megfelelő egyensúlyra van szükség, de az érintettek számára azonos feltételeket és megfelelő információt kell biztosítani. Ezen múlik minden. A Öt évvel ezelőtt a belföldi vízi, a belvízi hajózás egyenlőtlen, hajózásban egyenlőtlen helyzetben alakult ki, jelentős mértékben emelkedtek a szállítási kapacitások, több mint 2000 tonna per hajóra. A az ágazatban a hajó építés, az alapanyagellátás egyaránt fontos, bár a belvízi hajózási társaságok integrációjának hiánya már ezen a területen is és mindenütt jelentkezik. A közösségi szinten a meglévő szabályozás jelentős mértékben segítette az ágazatban a munkabiztonságát. A nemzeti szempontok is ebben szomposak voltak. A hajótársaságok tárgyalási pozíciója azonban az innováció során igen gyenge. Az átrakodásra vonatkozóan egyre több a túlkapacitás, a kisebb hajók, a kisebb társaságok óriási versenyt jelentenek a nagy hagyományal rendelkező, eddig működő társaságok számára. A műszaki feltételek teljesítése nagy terhet jegyen az, az ágazat vonzerejét a munkavállalók számára helyre kell állítani. Jelentős a bizonytalanság egyelőre, amely persze nem jó kiinduló pont ambiciózus programok számára az ágazat helyzete nem megfelelő, hiányzik a bizalom is a, az ágazat jövője iránt. A nemzeti pénzügyi és adminisztratív szabályok a tagállamonként eltérnek, amely egyenlőtlen versenyhelyzetet teremt nem amellett állok fel, hogy minden hajót Brüsszelben kelljen regisztrálni, bár lehetne, de úgy gondolom, hogy azért a harmonizációra ezen a területen is szükség van. A vállalatok, a tagállamok, tagállamok kormányzatai korlátozhatják a, és meghatározhatják a hajózási feltételeket. A, az európai kapacitások úgy tűnik túlzott mértékben vannak, állnak rendelkezésre, annak ellenére, hogy másfél-két év egy-egy hajó e-, ellenőrzésére előírt időszak. Az európai flotta normái ezért rendkívül fontosak, ezeket érvényesíteni kellene. Szeretnénk továbbá azt is, hogy a tíz éve jól működő hajózási rendszert megtarthassuk. Ennek része a NAJADESZ kettő célkitűzéseinek meghatározása. Megfelelő forrásokat kell természetesen biztosítani a tagállamok számára, annak érdekében, hogy a program mentén a, a feles kapacitásokat leépíthessék. Megfelelő beruházásokkal ez továbbra is megvalósítható. A hajóvállalatok jelentősebb együttműködésére van szükség. Az együttműködés azonos feltételeket biztosít, és a logisztikai láncok megfelelő használhatóságát. Ez óriási jelentőségű az intermodalitás szempontjából is, nem beszélve arról, hogy a biztonság is erősödik. A logisztikai, gazdasági téren való együttműködésre szükség és igény is van. A nyolcas, a nyol, az alapszabályzatunk nyolcas cikke értelmében a megfelelő eszközöket kell biztosítani a belvízi hajózás számára. A hajó tulajdonosok európai szervezethez való tartozása feltétel. A rendelet azonban további módosításokat igényel a hajótulajdonosok szempontjából a kötelező tagságra vonatkozóan. Más szállítási módozatokra való kapcsolódást is biztosítani kell. A műszaki eh, társadalmi szempontok eh, alapján, de igen konkrét formában van szükség eh, a rendelkezések megfogalmazására. Köszönöm. Köszönöm, Henke. Meissner asszony. Azt kérem a képviselőket, hogy tömören fogalmazzanak, hogy megfelelően kihasználhassuk a rendelkezésre álló időt, Fandálen megpróbálok én is röviden szólni. Nekem is lenne egy kérdésem. Van Werft úrhoz. A 2018-as víziórára kérdeznék rá. Megnéz, megnéztem, és két kérdésem támadt. Azt mondta, hogy erősíteni akarná az ágazat saját felelősségét, és hogy kevesebb előírás legyen, hát liberális vagyok, és ez zene füleimnek, és rákérdeznék, hogy ennek mi a háttere, hogy miért nincsen jogszabályokra vagy előírásokra szükségük. A 2018-as vízió esetében nyelv, nyelvi feltételekről is beszélt, arra gondol, hogy angol legyen itt a központi nyelv. Hacksteiner asszony, beszéltünk már róla, de rákérdezek mégis, a vízi utak sokkal több rakományt tudnának szállítani. Tehát a konténerszektor növekszik, de nem problémamentes, hiszen a Duna sokkal jobban hajózható, a Rajna is erősebben hajózható. Hogyan lehetne elérni azt, hogy ténylegesen többet szállítsunk a folyókon, és vannak számok, hogy esetleg mennyivel hajózhatóbbak ezek a vízjutak. Szilító úr itt az ágazat kizöldítéséről beszélt, az LNG gázról. Nagyon támogatom a gázüzemű motorokat. Éppen ezért szeretnék rákérdezni, hogy ami a Fidanca jelentésben volt, hogy hidrogénra, illetve gázra állítsák át a hajók motorait, ez elég? Vagy az ágazatnak még többet kell tenni, hogy korszerűsödjenek? És itt nyilván valóan a hajó tulajdonosok is érintettek. Van der Welte úr beszélt a piac helyzetéről. Igen, tudatában vagyunk ennek, tehát a NIADES 2 itt segíthet a tartalék alappal? Vagy esetleg még további forrásokat is kell felszabadítani? Beszélt a piac megfigyelés transzparenciájáról, javasolják ezt a 2018-as vízióban is. Péter? Ja, voorzitter, de eerste vraag... Igen, elnök úr, az első kérdést Hagsteiner asszonynak tenném fel, és Henke van de Feldenek a nyolcas cikkre vonatkozóan. A hajókapitányokra vonatkozóan a nyolcas cikkben, elnök úr, azt találjuk, hogy az előző rendelet hármas cikke hatályon kívül helyeződik. Úgy gondolom, hogy ez azt jelenti, hogy az ágazat egyhangúan egyöntetően kell, hogy létrehozza az, az alapot. Ez a fajta egyöntetűség, egyhangúság van az ágazatban sajnos soha nem volt meg, elnök úr. A meglévő alapok eddig nem működtek, és az ágazatot megosztották hogyan lehet akkor azt biztosítani a hajótulajdonosok számára jobb legyen a jövő, és hogy mindaz, amire szükség van, az megvalósuljon. Ez az első kérdésem Hagsteiner asszonynak és Van Feldeulnak. A második kérdés az a következő. Nincsen senki, senki, aki meg tudott volna engem arról győződni, hogy szavazzam meg a, az új nyolcas cikk javaslatait. A következőkért úgy gondolom, hogy ha jól olvasom és jól értelmezem, akkor talán, talán egyetlen egy előnye van ennek az új nyolcas cikknek, mégpedig az, hogy a hajótársaságok lehetőséget kaphatnak arra, ha új ö, lehetőséget kapnak a támogatásra, ha új környezetbarát motort szeretnének vásárolni. A, ez, hogyha tulajdonképpen teljesen lecsupaszítom a szöveget. Úgy gondolom, hogy ez azonban kevés, ez nem segít minket, miért nem? Ezzel tulajdonképpen a, a, megfosztanánk a hajótársaságokat attól, hogy egyáltalán megélhetésre valót megkeressék. Az embereknek egyszerűen nincs erre pénze hogy lehet akkor azt értelmezni, vagy, vagy hogyan fogjam akkor fel, hogy mégis javas, javas, szavazzam meg ezt a javaslatot? Hiszen a hajó tulajdonosoknak ez egyszerűen nem szolgálja az érdekét. Úgy gondolom, hogy ezek a javaslatok semmit, semmire nem vinnének. Köszönöm szépen. Kön úr? Ja, danke für... Köszönöm a hozzászólásokat. Minden jót kívánok az új évben. Tehát ez a kívánság természetesen azt is jelenti, hogy arra koncentráljunk, hogy lehetőleg kevés baleset legyen a belvizeken. Tehát a hajók biztonságára kérdeznék rá. Van der Werft úrhoz és Hacksteiner asszonyhoz, Szilító úrhoz és Van der Felde úrhoz intézem. A biztonsági normák hogyan alakulnak majd a jövőben? Tehát a biztonsági előírásokat harmonizálják? Egyre több a veszély, egyre több a hajó a Dunán, a Rajnán. Mit tesznek annak érdekében, hogy kevesebb legyen az összeütközés? Szilító úr beszélt az új meghajtó, meghajtású motorokról, környezetbarátabb motorokról természetesen szerintem szükséges a kutatás a összeütközések elkerülése érdekében is. Nagyon fontos a legénységek képzése, továbbképzése. Tehát itt 35 millió euró áll rendelkezésre különféle korszerűsítési célokra. Végezetül az előbbi panelben hallottunk az infrastruktúra korszerűsítéséről, és hogy vannak olyan területek, ahol egyszerűen nincsen semmilyen előre mozdulás. Most a fejlesztésre, kutatásra, a hajógyárakra kérdeznék rá, hogyan néz ki a helyzet, hogy a nem túl mély folyókon is mehessenek hajók. Tehát van kutatás, van fejlesztés ezen a téren. Tehát, hogy a sekélyebb vizekben is lehessen közlekedni újabb hajómodellekkel, amelyek hatékonyan dolgoznak. Köszönöm. Köszönöm. Szirító úrhoz lenne egy kérdésem, pont az LNG a folyékony gázzal kapcsolatban. Elfogadom az alternatív üzemanyagokat, és az LNG egy fontos, kulcsfontosságú eleme tekintetben. Hogyha megnézzük a Fidence jelentést, Meissner asszony is utalt erre. Ott azért vannak más alternatív üzemanyag elemek is, amelyek már rendelkezésre állnak, például az északi áramlat tekintetében. Persze még nem jutnak ezekkel a kikötőkbe, de számomra úgy tűnik, hogy az alternatív üzemanyag téma, az le korlátozódik csak az elengére, és ez egy kicsit aggályos a számomra, hogyha a szakpolitikai szempontból, de másosorban persze még vannak problémák az elengé tárolásával kapcsolatban. Nem könnyű mínusz nem tudom hány fokon tárolni a folyékony gázt, de az egyik előny például az etanol használata LNG helyett, és ami miatt aggályoskodom egy kicsit, hogy vannak olyan ö, hajótársaságok, amelyek az LNG irányába mozdulnak el, mások más irányban. Egy kicsit aggályos számomra, hogy ez egy kicsit ö, konfúz. Az ön részéről azért az egyértelmű volt, hogy LNG, LNG, LNG, a mindenhol. Vannak egyéb alternatív megoldások, amelyeket megvizsgáltak? Például az etanolt a belvízi hajózás témájában? És a három percben adok válaszolási lehetőséget. Fenteberg úr kezdi. Köszönöm, elnök úr. Meissner asszony kérdésére vonatkozóan, hogy a a hajótársaságok üzemeltetőit bevonjuk a biztonsági kérdésbe, itt azért részletes technikai igényekről, a kérdésekről is szó van. Használni kell a, ezen társaságok kompetencia elveit is, hogy növelni lehessen a biztonságot. Többféle példa van erre, hogy ez hogy tudna működni. Mi úgy gondoljuk, hogy épp itt az ideje, hogy ugyanazt a megoldást kövessük a belvízi hajózás esetében is. A nyelv tekintetében, hogy a belvízi hajózásnál milyen nyelvet használunk a kommunikációban, itt van egy előny ezen a területen, mert van egy reverse speak rendszer, ami rendelkezésre áll a szektor számára. Tehát egy hajózási kommunikációs rendszert már felállítottunk. Rövid távon nem akarunk a jelenlegi szabályokon túlépni, vagyis a Rajnán alapvetően a német, és a zászló szerinti hajó nyelvét használják, a Dunán hasonló a rendszer német és oroszsal kiegészítve. A dokumentumok, eszközök esetén inkább lényeges a nyelvi probléma, legalábbis így látjuk a szektor tekintetében. Elnök úr, ennyit szerettem volna mondani válaszként a közvetlenül számomra feltett kérdés tekintetében. Köszönöm szépen. Köszönöm, Hestein asszony. Köszönöm, elnök úr, és szeretnék köszönetet mondani a képviselőknek, hogy föltetek kérdéseket. Először is azzal a kérdéssel foglalkoznék, amely a folyókon rendelkezésre álló helyre vonatkoztak a rajna esetében, még mindig a lehetőségek alatt vagyunk, tehát meg lehet duplázni a jelenlegi felvett mennyiséget. A Duna esetén ez akár 20-szoros is lehet a jelenlegi szállított mennyiséghez képest. De igazából a probléma, hogy milyen feltételek léteznek. Egy megfelelően kiegyensúlyozott stratégiára van szükség. Figyelme kell venni a környezetvédelmi és a gazdasági igényeket is. Például a Duna esetében a Duna stratégiának rendkívül fontos a szerepe. Úgy gondoljuk, hogy a következő hónapokban a, a folyosó terveknek is, a koridorpláneknek is hasonlóan fontos szerepe lesz, és a parlamentnek kell gondoskodni arról, hogy megfelelő egyensúly alakulhasson ki a meglévő potenciálok tekintetében. Nyolcas cikk a módosított bizottsági javaslat tekintetében, és a flotta kapacitás szabályozására vonatkozóan. Mit is jelent az, hogy a jelenlegi használat kibővítése? Itt főleg szociális elemekre koncentrálnak, illetve a hajótulajdonosok az volt az el, eredeti elképzelések, hogy a hajótulajdonosok tekintetében is vizsgálni kell a kapacitás kérdéseket. Ahhoz, hogy a kettő célok teljesülhessenek, és ahhoz, hogy az európai szállítási közlekedési politikák megvalósuljanak, ezeket a mm, forrásokat a kizöldítés érdekében is használnunk kell. Szoros kapcsolatban ö, voltam a e tekintetben a szakértő, szakértőkkel. Úgy gondolom, hogy ezt az alapot ki lehet majd használni, az egész szektornak ez előnyös lesz. A kizöldítésre mindenképpen szükség van a hajók tekintetében, bár ö, most éppen válság idejét éli az ágazat, de hát remélhetőleg a következő években ez meg fog oldódni. Ö, és mivel most a következő évekről beszélünk, úgy gondolom, hogy lehetővé válna az igények teljesítése. Szeretnénk felhívni önöket arra, hogy támogassák a javasolt módosításokat. Végül szeretnék a biztonságról is beszélni. Kuhn úr említette a kérdést. Ez egy nagyon komoly kritérium a belhajó, belvízi hajózásban is. Itt például a veszélyes áruknál nagyon magasak a nemzetközi standardokat kell tiszteletben tartani. Ezt a Genfi megfelelő intézmény alakította ki, de továbbá ipari igények, előírások, standardok is léteznek, a, például a hajók, hajótulajdonosok tekintetében, és ezek még szigorúbb feltételek sokszor, ezért a veszélyes áruk szállításánál nagyon magas a biztonsági szint, Európában a legmagasabb az egész világon. Köszönöm szépen. Köszönöm. Szilitor. The questions, the question from Mrs. Meissner. Meissner asszony kérdésére szeretnék válaszolni. Fuel and the infrastructure. Igen, az infrastruktúrával kapcsolatban valóban mindig ez a csuktojás helyzet van, hogy mi a, mi a fontosabb, melyik az első. A döntést a tervekre alapozva kell természetesen ezzel kapcsolatban is meghozni. Nyilvánvaló, a tengerjáró hajókhoz hasonlítva valóban a nagyobb hajók iránt van nagyobb érdeklődés, és a nagyobb hajók mutatnak nagyobb érdeklődést az infrastruktúra fejlesztés iránt is. Van Dálen úr kérdésére véleményünk szerint annak az az előnye, hogy új technológiát tudunk a jogszabályjal bevezetni, és ezzel alternatív üzemanyagokat lehet használni a teherszállításnál. A technológiával lépést tud tartani a jogszabály is. Nagyon gyakran fordul az elő, hogy a jogszabály az elmarad a technológia fejlődésétől, ezt próbáljuk most behozni, úgy gondoljuk, hogy erre nyílik lehetőség. Mindig is hasznos tehát ez. <clears throat> Güncs úr kérdése. Igen, valóban abszolút prioritása az ütközések elkerülése. A magasabb kockázatú üzemanyagok kapcsán pontosan abból indulunk ki, hogy hogyan lehet eh, a, az ütközés eh, hat, eh, következményeit csökkenteni vagy elkerülni. Az alapvető feltételezés az, hogy el kell tehát, ahol csak lehet kerülni a, az ütközést, de ha ez mégsem lehet, akkor a következményeket kerüljük el. A nagyobb hajók esetében és ahogy mondtam, a kisebb hajók esetében is, hiszen a tengerjáró hajók tanulságaiból nagyon sokat lehet eh, levonni. Simpson úr kérdése. Teljesen igaza van, hogy vannak alternatívák. A kutatás eh, az elengére azért figyelünk, mert úgy gondoljuk, hogy eh, nagy érdeklődés van ez iránt, és ez az a terület, ahol már jelentős tanulságok vannak, ahol érdeklődés mutatkozik az alternatívák iránt, a metanol, villamos, tehát energiával hajtott motor. De az LNG az, amely jel a kén, nitrogén és egyéb kibocsátási célokat a lehető leghatékonyabban lehet elérni, és ami valóban hosszú távú megoldást jelentene, de nem ez az egyetlen, ebben igaza van. Köszönöm szépen. Köszönöm én is, és Fanner Feltúr az utolsó a válaszadók közön. Köszönöm szépen, elnök úr. Több különböző kérdés hangzott el, Meissner asszony kérdezte, a bizonytalanságot valóban ez jelen van, nem, nem tudnak, nem mernek beruházni, és nem tudják, hogy mennyi ideig tart egy-egy beruházási, egy-egy beruházás megtérülési időszaka. A nagy hajók tapasztalata alapján azonban mégis erősíteni kell a beruházásokat. Meg kell nézni, hogy milyen formában lehet segíteni a társaságokat. Nem rövid távú elképzelésre van szükség, ez nyilvánvaló. Az alapok, a finanszírozási alapok, hát ez egy nagyon nehéz kérdés, és teljes mértékben megértem a fenntartásait. A jó időkben, akkor, amikor jól mentek a dolgok, nem volt szükség, a rossz időkben pedig nem arról van szó, hogy a vállalatokon segítsünk, mert nincsen a, a nem jól teljesítő vállalatok számára megfelelő hitelalap, pedig szükségük lenne rá. Természetesen a különböző szervezetek ezt a problémát érzékelik, és pontosan az egyik gond az az, hogy hogyan lehetne zöldíteni a flottákat meg kell tenni bizonyos lépéseket, vannak szükséges dolgok, amelyek elkerülhetetlenek, de ennél azért többre is lehet lehetőség nyilvánvalóan. Tehát a, a motorok van, amely már 10-15 eh, éve is működik. Ezeket fel kell újítani, úgy gondolom, hogy az, az 500 eh, lóerős vagy kilowatt, per kilovatórás motorok eh, kibocsátását 20%-kal lehetne csökkenteni, a kibocsátás az egy súlyos kérdés. Nem akarom természetesen ezzel azt mondani, hogy az ágazatot nem lehetne zöldíteni. Az LNG az természetesen egy lehetőség. Van még egy dolog, amit végigvihetünk, az a helyreállítás, a, illetve a felújítás, de hát ez rendkívül drága eljárás. A felújítással azt is kockáztatjuk, hogy az installációs költségekkel még nagyobb teher hárul a hajó tulajdonosokra. Az olcsóbb és könnyebben felújítható berendezések lehetnek adott esetben a megoldás ebben a kérdésben. De ez a nyolcas cikk, amelyet ön is említett, és az ebben foglalt javaslatok szerintem kár, hogy nem tartalmazzák a zöldítés lehetőségeit, én ezt mindenképpen felvenném. A következő pont pedig az együttműködési formák ösztönzése. A zöldítésnél is együttműködésre van szükség. Nagyon sok vállalat a kevésbé jó piaci időkben ebben a formában, ezzel az együttműködési formával tulajdonképpen két legyet üthetnek egy csapásra, a zöldítést és a beruházást. Köszönöm szépen, ennyi fér bele az időmbe. De talán csak még egy megjegyzés Nekünk is vannak rövid távolságaink, mi is megkülönböztetjük ugye a rövid és a, a hosszú távolságokat. Nálunk is természetesen alapvetően fontos, hogy az ütközéseket elkerüljük. Ez az egyik legfontosabb a hajózásban nekünk is. Köszönöm. Thank you, Mr. Theo. Köszönöm szépen. Rigaitis úr úrabizottság bizottság részéről szeretne hozzászólni? Köszönöm szépen. Önök úr, hogy ismét szót kaptam. Csak néhány pontra szeretnék kitérni, amelyek nagyon fontosak voltak itt, és nagyon fontos visszajelzést jelentenek. Az első az infrastruktúra kontextusa. Természetesen a TEN-T struktúrára hagyatkozunk, a Connecting Europe-ra, de új stratégiát kell kialakítani hogy működjön is ez a dolog. És itt a Duna stratégiára utalnék, és a Duna bizottsággal való együttműködésre. Ez a elkövetkezendő hetek, hónapok munkája lesz. Tehát intenzívebbé kell tennünk az együttműködést, hogy garantáljuk, hogy minden tagállam teljesíthesse kötelességét. A finanszírozás kérdése is felmerült, a Connecting Europe, érinti a tengereket, érinti a belvízi utakat, és erre vannak természetesen források, másrészt meg, meg kell néznünk a fenntartható szállítási lehetőségeket. Itt is lehet jó projekteket finanszírozni a belvízi hajózás korszerűsítése érdekében természetesen szorgalmazzuk az innovációt, és ne felejtsük el a Horizon 2020-at sem. Van eh, egy projektünk, amely a belvízi hajózásban történő innovációkkal foglalkozik, tehát eh, jól fel leszünk készülve, hogy eh, ezt a fajta finanszírozást alkalmazzuk. Ami itt az integrációra vonatkozik, a NIADES, ez egy integrációs platform. És nem csak a NIAD ez önmagában, természetesen eh, nincsen eh, véletlen egybeesés. A CCNR rendelkezik hosszú évek tapasztalatával, ugyanezzel a témával foglalkozik, a Duna Bizottság is támogatja ezt, foglalkozik a témákkal, ott is megvan a szakismeret. A belvízi hajózás természetesen a NIADES középpontjában áll a CCNR és a Duna Bizottsággal együttműködve. De itt van például a Száva és a Mózel Bizottság is. Ezek is nagyon fontosak az európai belvízi utak korszerűsítésére. A javaslat nem volt egyszerű, de most megpróbáljuk a rendeletet úgy alakítani, hogy figyelembe vegyük az ágazat érintettjének a véleményét is. Természetesen egyhangú szavazás nem lesz, de olyan témák, mint a zöldítés, az innováció, a szakma attraktívabbá tétele, mind olyan témák, amelyeknek nem szabad szembe mennie a piac működésével. Szeretnénk a keretfeltételeket egyszerűsíteni. Tehát nem a levegőben leveg, lebegnek ezek a dolgok. Végezetül pedig köszönöm szépen a tagok óriási támogatását. Nagy örömmel voltam tanulja ennek. Az Európai Parlamentet szeretnénk felkérni, hogy bármely más témáért hálásak vagyunk, amennyiben a bizottsághoz eljutatják elképzeléseiket. Köszönöm. Köszönöm. Tájékoztatásként szeretném elmondani, hogy Bortmankol asszony kéri, hogy a módosító indítványok benyújtási határideje január 15 legyen, szakbizottsági szavazás február 20-án. Szeretnék köszöntet mondani Hans Fartebernek, Theresa Eisnernek, az André Szülitónak és Hank Fartebernek a prezentációját illetve a második panel megtartásáért, és ehhez külön köszönetet szeretnék hozzátenni az első panel szakértőjének is. Köszönet mindenkinek, aki ma eljött, és szakértői tapasztalatát a rendelkezésünkre bocsátotta az az nem, hogy reméljük, hogy a jövőben nagyobb prioritást tudunk majd adni a belvízi hajózásnak. Mindannyian egyetértünk azzal, hogy ez nagyon fontos, lényegi része az Európai Uniós szállítási logisztikai láncnak. Még egyszer nagy köszönet mindenkinek, és így a pódium felszabadítását követően követjük a napirend további pontjait. Okay, can we go on with the next item on the agenda, which is the presentation? Meghallgattuk tehát a prezentációkat, és most a bizottság internalizációs témája következik, a szállítási költségek internalizálása. Szántomát úr fogja megtartani ezt a prezentációt. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a 2013. júliusában a bizottság egy munkadokumentumot adott ki a közlekedési externáliák internalizációja témában konkrétan a Eurovignet irányelvre vonatkozóan. Az irányelvek követően a bizottságnak kötelezettsége volt az irányelv 11.4-es cikke alapján arra, hogy 2012 2012. október 16-ára készítsen egy jelentést, amely összefoglalja a külső költségek internalizálásának a kérdéseit. Környezetvédelmi zaj, hatások, különböző szállítási módok. Nem teljes mértékben teljesült ez, hiszen a dokumentumokat kilenc havi késedelemmel adták ki, és Staff Working Document, munkadokumentum minőségében. Szeptember 5-én kértük a bizottságot, hogy jelenjenek meg a szakbizottság előtt, és mutassák be a, a munkájuk eredményét. Szátomat úr, öné a szó. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Jó reggelt kívánok. A bizottságnak teljesítenie kellett a Eurovinyete irányelv előírásait az összes be, internalizációs intézkedését össze kellett foglalnia minden közlekedési módra vonatkozóan. Ez egy elég nagy feladat volt. Külső szakértőket is igénybe vettünk, hogy segítsenek fölmérni számunkra az összes árképzési módszert az összes szállítási mód tekintetében. Az árképzési intézkedések persze szükebb köt fednek le, mint az internalizációs intézkedések. A tanulmány eredményét tavaly januárban tettük közzé. Ez egy nagyon átfogó tanulmány, 700 alány oldalas, Ebben konkrét tényleírások vannak, adók, illetékek bemutatása, amelyek minden szállítási mód esetében érvényesek az externáliák internalizációja témájában. A maga a tanulmány mérete is mutatja, hogy mennyire komplex a helyzet. A tanulmány egyik üzenete, hogy nagyon nagy eltérések vannak az intézkedések tekintetében a különböző közlekedési szállítási módoknál, a, valamint a tagállamok esetén is. A közúti közlekedésnél még bonyolultabb a helyzet, mint az egyebeknél. Itt a GDP 2%-áról van szó évente, gyakorlatilag ez a 2% üzemanyagadó formájában kerül elvonásra, illetve 0,5% az aránya a jármű regisztráció, jármű tulajdonlási regisztráció illetékeként. Infrastruktúra és illetékeknél alacsonyabb ez az arány, 02 a csak a GDP-nek utadóról van szó tulajdonképpen. Úgyhogy a teljes közúti fuvarozási kép kiegyensúlyozott. A klímaváltozási externáliák árakat nagyon nagy mértékben lefedi az üzemanyagadó. Ez egy korrekt eszköz arra, hogy ezt a specifikus externáliát lefedje. Ugye tudjuk, hogy az üvegházhatású gáz kibocsátás az arányos, egyenesen arányos az üzemanyag felhasználással. Ugyanakkor az egyéb externáliák, például baleset, zaj, helyi szennyezés, infrastruktúra rongálás, ezek nincsenek teljes mértékben figyelembe véve a járműregisztrációs adók és illetékek egyszerű, sima externáliás célokat szolgálnak, hiszen nem függenek az externáliáktól, itt nincs ösztönző hatás. Továbbá a néhány létező útdíj is konkrétan az idő alapú cím, ö, matrica használat sem igazán hatékony sokkal hatásosabb lenne, megfelelőbb lenne, hogyha a távolságtól függene, hogy milyen útdíjat kell fizetniük a járműveknek. A többi közlekedési szállítási módnál a helyzet az szinte az ellen, ellentétes. A klímaváltozási externáliákat nem nagyon veszik figyelembe, nincs üzemanyagadó a tengeri, légi és belvízi hajózási közlekedésben. Ugyanakkor az ETS a légiközlekedésben létezik, ez most vita alatt van. A vasúti fuvarozásnál az elektromos vonatokat lefedi az ETS, de hát ezek tipikusan olyan vonatok, amelyeknél adó mentesség létezik. Ezeknél a közlekedési módoknál az infrastruktúrális illetékek sokkal inkább alkalmazottak a vasúttak esetében minden tagállamnál infrastruktúrális illetéket adott kell fizetni, néha egész magas az arány, sokszor a teljes infrastruktúrális költségnél magasabb ez. Vannak olyan esetek, amikor például a zaj kibocsátástól függ a fizetendő adó, de mégsem olyan mértékben, hogy az externáliákat internalizálásra ösztönöznék a tengerhajózásnál, a kikötőket vizsgáltuk. Itt általában a tonna mennyiségtől, tehát a szállított áru súlyától függenek az adók és illetékek, néha függenek a hajók jellemzőitől is. Igazából itt nincs nagy átláthatóság a díjak tekintetében. Van, amikor bilaterálisan a hajózási társaság és a kikötői hatóság bilaterálisan állapodik meg ezekről. Légi közlekedés vannak a fel- és leszállási illetékek, akkor a utasszámtól függő díjak, néha ez a zajkibocsátástól is függ a beszedett illeték. Van egy sor olyan ország, ahol adót vetnek ki magára a repülőjegyre, de internalizálásról is se beszélhetünk. Végül belvízi hajózásnál a tengerhajózáshoz hasonlóak a kikötői díjak, a Rajnánál és a Dunánál viszont kivételek léteznek nemzetközi megállapodások miatt. Általánosságban az az üzenet, amit a tanulmány megfogalmazott, az az, hogy nem elégséges bizonyos externáliák lefedettsége, de sok jövedelmet vonnak el a közlekedéstől, a szállítástól, ami nem kapcsolódik és konkrétan externáliákhoz. Egyszerűen pénzbeszedésről, jövedelembeszedésről van szó, egy kicsit módosított rendszer keretében a teljes szállítás érdekében, közlekedési szektor érdekében. Az ár képző mechanizmusok tekintetében a szabályozó előírásokról is tájékoztatást kellett adni. A szabályozási intézkedések nem szűketelmen vett internalizációs intézkedések, de természetesen ezeknek hatása van az externáliákra. Nincs választási lehetőség, hogy vagy fizet az ember, vagy csökkenti az externáliákat. Itt sokszor konkrét egyösszegű díjakról van szó például biztonsági standardok esetében. Ezért a közlekedési aki nagy része, nagyon nagy része egy vagy néhány externáliára hat. 2008-ban a közlekedési csomag zöldítése keretében fölmértük a szabályozó intézkedéseket. A jelenlegi jelentésben ezért arra koncentrálhattunk, hogy az óta milyen intézkedések születtek. Olyan aspektusokat is említünk a dokumentumokban, amely az infrastruktúrához és a kutatáshoz kapcsolódik. Ezek kiegészítő jellegű megjegyzések, az externalizációs, illetve internalizációs intézkedések kiegészítő Kutatás és a infrastruktúrális kutatás azt mutatja, hogy hol lehet hatásosabb az internalizáció, és hogyan lehet megváltoztatni a jelenlegi hozzáállást. Remélem, hogy a tanulmány és a jelentés hasznos információkat tartalmaz. Hogyha úgy gondolják, hogy ez elégséges, mint bevezető, akkor egyelőre ennyit mondanék. Köszönöm. Köszönöm szépen, Gross úr. Köszönöm szépen. Elnök úr, szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak a jelentésért, illetve a munkadokumentumért, hiszen nagyon izgalmas dologról van szó, számunkra számos pontban ismeretes, de a részletekről nem tudtunk annyit, és nagyon fontos az, hogy a részleteket még egyszer elemezzük. Amit meg kell állapítanunk a vizsgálatnál az az, hogy az euró vinyettáról szóló vita során a külső költségek internalizálását szerettük volna lehetővé tenni, hogy legyen európai szinten egy közös rendszer, azonban ez eléggé nehéz. Azért, mert a filozófia más, országról és országra. Számos országban sajnos a költségek internalizálása témává vált, Azonban ezt a témát arra szánták, hogy megtöltsék a kasszákat. Így természetesen az infrastruktúra felhasználásáról is szó van, de más károkkal, amelyek megelőzhetők. Tehát itt a biztonságra gondolok, az egészségre, levegőszennyezésre, a közlekedési dugó problémájára. Ez az első aspektus. A második az, hogy természetesen nem csak az EU és a tagállamok mezejében élünk, hanem nemzetközi téren is vagyunk, és ez vonatkozik a repülésre, és vonatkozik a hajózásra is. Két nagyon érdekes, aktuális vita van, tehát az ETS a repülésben, hogyan viselkedjünk majd a jövőben. Itt az Európai Uniónak világossá kell tenni, hogy mit szeretne otthon tennie, de meg kell azt is mutatnia, hogy képes a kompromisszumra a rövid távon, de nem örökké. Hogyha most belegondolok a német autópálya díj tervekre, és emlékeztetnék ezekre, itt csak arról van szó, legalábbis az én szememben, hogy a költségek internalizálásával ne holisztikus módon foglalkozzanak, hanem hogy csak a kívülről beérkező utasok zsebéből vegyék ki az államkasszába a pénzt. Szerintem itt tisztázni kellene, hogy hol vagyunk illetékesek, és meg kell néznünk, hogy az Európai Unió mit tesz, és mindenképpen a tagállamoknak is utalni kell, hogy hol van az ő kompetenciájuk. És szó volt itt az összegek címkézéséről is. Itt az összegek címkézése nagyon lényeges, de meg kell szabnunk, hogy mit akarunk, és mit akarunk kifelé közvetíteni. Tehát itt nem új adókat akarunk, nem a polgárokat akarjuk tovább leterhelni, hanem Igazából szeretnénk észszerűbb rendszert létrehozni, differenciáltabb rendszert. Abban a tekintetben, hogy mit lehet tennünk, mi ellen kell fellépnünk. Itt a dolog végén látjuk, hogy hol vannak a lehetőségeink, és nagyon örülök, hogy ezt a dokumentumot most hallhattuk, és hogy a polgárokkal együtt vitathatjuk meg a bizottság elképzeléseit. Köszönöm. El úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A, szeretnék a bizottságnak köszönetet mondani a dokumentumért. Nagyon érdekes ez a dokumentum, de azért uh, szeretnék néhány dolgot tisztázni. Először is uh, sajnálatosnak tartom, hogy vannak olyan országtervek, az utóbbi időben készültek ilyen tervek, amelyek nem veszik eh, figyelembe a külső költségek internalizációját. Belgiumban olyan rendszer létezik, ami 2016-tól a kamionok kilométer, megtett kilométer útja eh, alapján számítják majd a díjakat, az illetékeket. Az Eurovinyet a direkt irányelvnek való megfelelés érdekében. Nagyon érdekes, és jobb lenne ezt a ezeket a célokat, ezeket az elméleteket jobban megismerni. A második megjegyzésem, hogy elég jó az általános kép, az általános áttekintés arra vonatkozóan, hogy milyen intézkedések, milyen kezdeményezések érvényesek az egyes modalitások tekintetében. De ami viszont hiányzik, hogy mi a kapcsolat a különböző módok között hogy a költségek, a külső költségek internalizálása tekintetében milyen a kapcsolat. Persze a kép az országról országról eltérő, de azért van-e valamilyen általános elképzelésük ebben a tekintetében, hogy az egyes tagállamok mennyit, mennyire tartják fontosnak a vasutat, mennyire a közutat, az externaliák internalizációjában hogyan veszik figyelembe, figyelembe veszik a szennyezést, ha igen, milyen mértékben. Az igazi vita, általános vita, az arról szól, hogy van-e olyan ö, mozgástér, hogy a különböző közlekedési módokat át lehessen irányítani egymás között. Van egy adatunk is erre vonatkozóan, ami szerint az üzemanyag illetékek esetében az összes közlekedési módnál van ilyen, 109 eurót fizetnek tonnánként a széndiokszid kibocsátásért. Sokat segítene, azonban, hogyha mindez megvalósulna. Hiányzik továbbá az, hogy a bizottság konkrétabban lépjen. Ez az időbeniséget illeti, tehát ahogy ezteket a kérdéseket megtárgyalja, nem tudom, hogy a következő években mit fog tenni a bizottság. Számos kérdés merült fel 2020-ig a külső költségek internalizálása kötelező kell, hogy váljon, ezt azonban nem ismételték meg. Rengeteg dolog van, amit a fehér könyvbe be lehetett volna venni, hogy világosabb legyen, hogy a bizottság milyen úton kíván, kíván járni. A következő dolog pedig a privát, a magántulajdonban lévő szállító e, eszközök. Nos, minden tagállamban folyik erre vonatkozó vita, de úgy gondolom, hogy mégis fontos lenne, hogyha az alapelveket meghatároznák. A tagállamok ugyanis most azt mondják, hogy az rendben van, hogyha a mm, okosabb kilométer felhasználással vagy más formában a fogyasztókra, nem pedig az adófizetőkre e, terelik át a költségeket. Másrészt azt is mondják, hogyha van egy ilyen rendszer, ha van egy olyan rendszer, amely kompenzálja például a járműbeszerzések költségét, akkor azt támogatni kell. Hát úgy gondolom, hogy ilyen alapokon igen nehéz a vita. Hányszor asszony? Köszönöm szépen, elnök úr. Az előttem szólók nagyon sokat mondtak, kérdeztek, jegyeztek meg, úgyhogy én most igyekszem rövid lenni. Valóban nagyon jó, hogy van ez a tanulmány, másrészt pedig bizonyos dolgok még hiányoznak. Nagyon fontos, hogy az, a a kötelező döntésekkel kapcsolatban tudjuk, hogy mi az, ami, ami végrehajtásra került, mert nagyon sok minden elhangzott már, de kevés dolog történt. Fontos lenne, hogy akkor, amikor mindenki egyetért mindenben, és mindent alá is ír, foglalkozzanak azzal is, hogy az aláírtakban mi fog megvalósulni. Egyáltalán mit tehet a bizottság? Annak érdekében, hogy a tagállamokat cselekvésre kényszer késztesse. Másrészt pedig, ami a címkézést, a megjelölést, vagy a felhasználó fizet elvet illeti, illetve a, a szennyező elvet illeti, ezeknek nyilvánvalóan jó hatásai vannak Németországban is például, mindenki támogatja ezt a pénzügyminiszter is, és a parlamentnek arról kell, tehát megkapja a pénzügyminiszter az ebből befolyó összegeket, és meg kell, a parlament dönti el, hogy hogyan költsük el az innen be folyó büntetési díjakat. Az európai szinten mindez hogy fog megvalósulni? Köszönöm szépen, Littenberg úr. Asszony, köszönöm szépen elnőzést kérek először is azért, hogy későn jöttem, de ugye mindig a párhuzamos bizottsági ülések okozzák ezt a problémát. Megnéztem ezt az összeállítást. Az érdekes az az, hogy hogyan hogyan tovább, mit lehet tenni annak érdekében, hogy valóban a dolgok működjenek. Az egészen nagy kérdés, ami továbbra is megoldatlanul van itt fölöttünk, azok a tanácsban az erőviszonyok és az a tendencia, hogy nagyon szívesen vállalnak nyilatkozatokban kötelezettségek a tagállamok, de amikor a végrehajtásra kerül sor, akkor már szinte szégyentelen módon megszegik ezeket. Nem akarok most a német útdíjról beszélni, de ez egy egész hálás témakör lenne ezzel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy a probléma tényleg az, ha mindig megállapodunk abban, hogy megakadályozzuk, hogy az államok túl sokat kérjenek, de ugyan látjuk, hogy megvan a szennyező fizet elv, de nem beszélünk például minimális mennyiségekről. És hogyha ez nincs meg, akkor, akkor a helyzet kritikus, hiszen ezzel tulajdonképpen mi magunk akadályozzuk meg azt, amit akarunk azt, amiben, amit szóban mindenki vállal. De a végrehajtást nem támogatják, mi magunk is megakadályozunk. Tehát úgy gondolom, hogy ez még túl kevés mindez. Szeretném tudni, hogy a bizottság mit tervez a jövőben, más közlekedési eszközökkel kapcsolatban is. Emlékszem, számos vita volt már a, az ETS-re vonatkozóan a légi közlekedésnél, a, tulajdonképpen most sétagalobban visszatérünk a korábbi állapothoz, annak érdekében, hogy még az utódainknak is legyenek problémák, amiket meg kell oldjanak. Ez persze kicsit ironikusan is mondom, ezt a fajta um, hipokráciát már nem szeretem, vagy nem viselném el. Nagyon nehéz ezekre a kérdésekre válaszolni. Nyilván egy ciklus végén akkor, amikor nem tudjuk, hogy a biztosokat a jövőben hogyan fogják, illetve milyen biztos fognak kinevezni, de a kérdésem az az, hogy mi a terv, hogy akarnak eljárni a tagállamok annak érdekében, hogy a szó és a tett között meglévő szakadékokat most már végül, végre eh, hidalják át, nehogy belezuhanjanak ezekbe a szavazokba. Tehát melyek azok a, a lépések, amelyeket terveznek, amelyeket meg akarnak tenni? Mert egyszerűen, hogy csak azt várjuk, hogy majd talán valaki valahol többségbe kerül, hát eh, ez ebben az esetben nem működik majd. Egyszerűen következetesnek kell lennünk. Másrészt pedig Látom a politikai problémát is emögött, de azt is látom, hogy minden államra a költségvetési nyomás nehezedik. És akkor ugye, amikor azt mondják, hogy jó, nem sikerül már a közlekedési hálózatot megfelelően finanszírozni, Eh, a jelenlegi állomány fenntartása is eh, problémát eh, okoz. Már egyrészt, másrészt pedig azt mondani, hogy de azért nem, nem akarunk semmi újat a, a közlekedési útvonalak fenntartásával kapcsolatban. Nos, ez igazából ellentmondás. Az, hogy alapoktól függjön az, hogy a közlekedésnél a a forrásokat hogyan használják fel, hát úgy gondolom, hogy azért ez, ez nagyon fontos elvi kérdés lenne. Meg kell nézni aztán azt is, hogy a, a klímaköltségek, a, a nem biztosított balesetek költségeivel, stb. stb. Ez, ez azért mind nagyon fontos kérdés, és szeretnék választ kapni rá. Köszönöm. Rikeo. Köszönöm, elnök úr. Nem akarom azt elmondani, mert elhangzott újra. Bizottságot lenne egy kérdésem az earmarking témájában. Lehet-e tudni, készült-e tanulmány arra, hogy az egyes tagállamok mennyit vonnak el infrastruktúrális költséginternalizációs témában az egyes közlekedési módoktól mennyi pénz jut el különböző adók illetékek formájában a teljes közlekedési rendszerből az államhoz és a tagállamok ebből mennyit fordítanak infrastruktúrafejlesztésre, környezeti fejlesztésre, konkrétan közlekedési szektorban. A valós kérdés az az, hogy lehet-e tudni, hogy legalább minimális megtérülés van-e? Mi a helyzet az egyes tagállamok esetében van-e esetleg olyan tagállam, amely a 100 a az elvont illetékeknek adóknak az infrastruktúra fejlesztésre, a szállítási feltétek javítására költi, vagy olyan tagállam, amely nullát, tehát semmit nem költ erre? hiszen európai szintű intézkedések javaslatakor amikor ugye illetékekről, adókról, szabályokról, infrastruktúra támogatásról van szó, akkor a szabályok jók, de hát hogy a tagállamok mit tesznek, akkor azért van egy olyan gyanúm, hogy nagyon eltérő a tényleges helyzet, és végül a kérdés az, hogy amikor mondjuk eltér a elvont pénz a befektetéstől, akkor lehet -e valamilyen intézkedést hozni. A bizottság, a parlament vagy a tanács nem hozhat intézkedéseket, nem végezheti a jogalkotási tevékenységét olyan módon, hogyha nincs semmi információja arról, hogy ezeknek az intézkedésnek mi a hatása. Olyan különösen nagy az eltérés az egyes tagállamok között ez a gyanúm, az infrastruktúrális díjak esetében ugye európai hozzáadott értéket szeretnénk elérni, és mindaz, ami a szennyeződés, kibocsátás témája, ugye ez nem áll meg a határoknál, hogy egy ilyen nagy rendetlenségben nem lehetne rendet tartani, hiszen az elvonás és a tényleges pénzfelhasználás között úgy gondolom, hogy nagy az eltérés. Szantamató úr. Yes, chairman, thank you. Elnök úr, köszönöm szépen. Megpróbálok választ adni a kérdésekre. Az utolsóval kezdeném a címkézéssel a tanulmányban ténylegesen van egy ilyen jelzés, hogy milyen járulékkivetés, milyen adók vannak a tagállamokban. Van néhány példa. Tehát például a biztosítás megadóztatása a biztonsággal függ össze, de itt viszonylag gyenge a címkézés, a bizottság megpróbált itt tovább lépni egy irányelvel, de eléggé erős ellenállás van a tagállamok részéről. Egy másik megjegyzés, amelyről szólnék, az az, hogy nagyon nehéz az adatgyűjtés, főleg a közúti ágazaton kívül. A tanulmány néhány fő repülőtérre, kikötőre koncentrál, de szinte lehetetlen megfelelő adatokat kapni az egész közlekedési infrastruktúráról. Itt nagyon lokális rendszerek vannak, főleg a belvízi hajózásban. Tehát nagyon nehéz a szektor igazi arculatára megfelelő adatokat kapni. És nagyon nehéz összehasonlítani a különféle közlekedési módozatokat egymással. Tehát van, amelyik inkább externalizált, valamelyik internalizáltabb, de a tagállamok között itt nagyon nagy különbségek vannak. És a tanulmánynak ez az egyik fő üzenete. Tudom, hogy nem ez az a válasz, amit itt a képviselők, vagy mi kívánunk magunknak. Jó lenne, hogyha a közlekedési szállítási módok között jobb összehasonlítási alapunk lenne. De mindenképpen szeretnénk egy tisztességes intermodális rendszert létrehozni, hiszen rengeteg elemet kell figyelembe venni és differenciálni kell a szektorokat. Tehát inkább abba az irányba mozduljunk el, hogy az internalizációs koncepció legyen fontos a különféle kezdeményezésekben, és jó itt lépésről lépésre előre haladni internalizációval. Ez az, amit a bizottság tenni szándékozik hiszen a jövőben nagyon nehéz lesz tenni számomra, támunkra, a bizottságnak előre haladni. Úgy, ahogy a tanulmányban erről szó van. A bizottság politikai céljait a fehér könyvben olvashatják, ez nem változott. Itt az kerül ismétlésre, amit a 2008-as közlekedési csomagban már kifejezésre juttattunk. Tehát az internalizáció az egyik nagy prioritásunk a szektoron belül, véleményünk szerint alapvető számos szempontból. Megpróbáljuk a kezdeményezést továbbvinni. Valami más? Nem? Köszönöm szépen! Ez a téma vége. A következő megbeszélésünk január 20-a csütörtök, három órakor. És most Monday. hétfő? Hétfő, igen. Tehát nem csütörtök. Hétfő, igen, nem csütörtök. De január 20-a. Éva? Egy nagyon rövid megjegyzés. A bizottság válasza csak néhány megjegyzésre, néhány kérdésre tért ki, és nagyon sokat kihagytak, amit szeretünk volna tudni, tehát hogy hogyan tovább, és így tovább. Tehát nem csak én kérdeztem erre rá, de a bizottság ezt írásban is elküldheti nekünk. Ez egy nagyon tisztességes ajánlat el lehet küldeni nekem, és én továbbítom a képviselőknek a válaszokat. Said, köszönöm, elnök úr, a rugalmasságát. Egy másik megjegyzésem lenne. Ebben az anyagban és egyéb anyagokban nagyon fontos az adatok szerepe. Amikor az utasok jogairól beszélünk, amikor ilyen témákról beszélünk, a javaslatom az, hogyha a bizottság a jövőben ezt szeretné figyelembe venni, hogy az adatgyűjtés és a, annak a harmonizációja, hogy hogyan gyűjtsük az adatokat, ez egy fontos téma lenne. És szerintem nagyon lényeges, hogyha ezt a továbbiakban, a jövőben szeretnénk megbeszélni. Rendben? Santa Mato úr? Szeretne valamit ehhez hozzászólni? Igen, az adatok, az adatgyűjtés témája. Nagy feszültség van. Az intelligens szabályzás és az adatgyűjtés között. Másrészt viszont szeretnénk az adminisztrációs terheket csökkenteni az üzleti élet számára. tehát itt az adat szolgáltatás és az adat igény közötti feszültség megvan. Így van, több adatra van szükségünk, de megvan a feszültség a két szükséglet között. Ami a következő lépéseket illeti, említettem azt a tényt, hogy a bizottság új javaslaton dolgozik, a útdíjak tekintetében, célja az lenne, hogy az időre vonatkozó vinyettákat kilométerre kiszámolt vinyettákkal cseréljük le. Tehát idő helyett a megtett út számít majd. Igen, fontos a zajcsökkentés is. Dolgozunk már egy útmobilitási irányelven is, belvízi hajózási irányelven is, és emléke, természetesen emlékeztetnék az ETS-re, a kibocsátás kereskedelemre a repülőgépek esetében. Nagyon fontos a tengerihajó kibocsátásának a kérdése. Tehát ezeken a témákon dolgozunk pillanatnyilag de sajnálom, sokkal többet nem tudok most mutatni abban a tekintetben, hogy mivel foglalkozunk. Köszönöm. Oké. Okay. Rendben. Köszönöm. Köszönöm még egyszer, hogy mondtam, következő ülés január 23 óra, és most koordinátor ülésünk van. Köszönet mindenkinek, akinek el kell távoznia. A koordinátorülés rövid lesz. Kérem, távozzanak egy gyorsan, ezt megköszönném.